Bien, chers collègues, je vous propose de Kedves kollégák, csapjunk a lovak közé. Kezdjük a napi rend elfogadásával. Két módosítást javasolok. Először a Lambert asszony jelentésével kapcsolatos kompromisszumos módosítók, a válság hatása az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén ez a hatos pont lenne, kilences pont után fogjuk ezt tárgyalni, ha elfogadják. Hasonló módon Gönc Kinga véleménytervezetét, az oktatásra újragondolása 16-os pont alatt szerepel, ezt a 15-ös pont előtt fogjuk tárgyalni. Hogyha nincs ellenvetés és további kérés akkor um, elfogadottnak tekintem az így módosított uh, uh, napi rendet. Az elnök közleményei. A szobeli módosításokkal kapcsolatban korábban, mostantól fogva az uh, AFKO szakbizottság javaslata alapján, amelyet egyébként az Európai Parlament plenáris előtt is beterjesztettek, a képviselők 5%-ának kell tiltakoznia, hogy egy szóbeli módosítót ne lehessen szavazásra öm, bocsájtani. Ez ebben az esetben három képviselőt jelent. A digitális belső piacra kapcsolatos stratégiai kezdeményezés az IMCO szakbizottság egy állásfoglaláson dolgozik a házszabály szerződés szabálya értelmében a digitális belső piac témájában, hogy júliusban a plenárisra kerülhessen ez a téma. Az Európai Bizottság ugyanez nap fog várhatóan egy nyilatkozatot tenni az ügyben. Az IMCO szakbizottság azt kérte tőlünk, az érintett szakbizottságoktól, tehát tőlünk is, hogy az javaslatainkat küldjük meg számukra, hogyha szeretnénk, hogy a szövegbe ez bekerüljön. Az érintett szakbizottságok között szerepel teljesen jogosan a mi szakbizottságunk is. A május 22-i ülésen a koordinátorok elfogadták a szakbizottságunk vonatkozó javaslatát, amelyet az IMCO-nak eh, megküldünk, megküldtünk. Sajnálatos eh, módon így a szakbizottság egész előtt nem volt alkalmunk tárgyalni ezt, de hogyha bíznak a koordinátoraikban, akkor eh, bízhatnak abban, hogy a frakció álláspontját tükrözi ez. Ezt természetesen meg fogjuk elektronikusan küldeni mindenki számára. A harmadik bejelenteni való. A globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatos tárgyalások ügyében. Nyilván már önök is tudják, kedves kollégáim, hogy emlékeznek, hogy az elmúlt év végén a szakbizottságunk elfogadott egy tárgyalási mandátumot az Európai Parlament részére. Ezt megerősítettük a politikai zárónyilatkozatban az Európai Tanács február 7-i, 8-ai ülésén. Ezek politikai következtetések voltak. Ennek értelmében a Koreperben eh, nem volt meg a megfelelő tárgyalási mandátuma, és az EBSCO eh, tanácsnak fogják június 20-án eh, várhatóan be, átadni ezt a dossziét, tehát csak a litván elnökség alatt kezdődnek el majd a tárgyalások. Harkin asszony szeretne ezzel kapcsolatban majd pár szót szólni. Köszönöm szépen. Már a főbb információkat megkaptuk. Az ír elnökséggel többször beszéltem, és ők azt mondták, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy két oldalú alapon leüljenek a miniszterekkel, állam és kormányfőkkel az EGF-et ellenző országok tekintetében, de eddig nem járt ez sikerrel a koreperen is kudarcot vallottak, és most az EBSCO, tehát a foglalkoztatás és szociális ügyekkel foglalkozó tanács elé kerül a dolog. Úgyhogy lehet, hogy meg tudjuk majd vizsgálni azt a lehetőséget, hogy a jelentésről a júliusi plenárison szavazzunk, és ezzel nyomást gyakoroljunk a vonatkozó miniszterek tanácsának ülésére, hogy ezzel gyakorlatilag átrúgjuk a labdát az ő térfelükre. Ezt akartam csak új információként elmondani. Köszönöm, Harkin asszony, köszönöm ezt a javaslatot. Talán az önök nevében írhatnék egy levelet. A felelős ír miniszternek, és az EBSCO-t is tájékoztatnám, ahol napi kerül ez, hogy nagyon szeretnénk, hogyha a mandátum végre megszületne, és a júliusi plenárison első olvasatban szeretnénk szavazásra bocsájtani ezt. A júliusi ülésünk napirendjén, tervezett napirendjén már szerepel is, persze, hát majd ezt töröljük, hogyha a június 20 a EBSZKO tanácson nem születik meg a tárgyalási mandátum. Nem tudom, hogy ez elfogadható-e a kollégák számára. A néppárti koordinátor úgy látom, hogy nincsen jelen. Hogyha nekik nincs ellenvetésük, akkor azt javaslom, hogy Bauer, Bauer asszony árnyék előadóként talán most szólhatnak pár szót erről. És majd koordinátorát is meg tudja győzni erről később. I fully agree. Uh, Teljesen egyetértek a javaslattal, amit Harkins asszony elmondott. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi körülmények között sok mindent nem tehetünk, vagy ennél többet nem nagyon tudunk tenni. Talán egy szóbeli kérdéssel élhetünk a júliusi plenárison, talán az is elegendő lenne. Euh, je crois que le, le, la question orale. Euh... Szóbeli kérdés. Ez igen, igazából egy szakasz, egy, egy lépés lehet a, a júliusi e, nap, szakbizottságülésünk napi e, rendje már így is óriásira ragad, így tehát nem tudom, hogy ezt, ezt hogy tudjuk elérni, vagy biztosítani talán. Hogyha elsolvasati szavazással fenyegetjük a levélben a minisztert, hogyha megegyezünk ebben, hogy ezzel fenyegetjük, hogy a júliusi plenáson elsolvasatban szavazni fogunk, az igazából nem kerül sokban, legalábbis a napi rend szempontjából figyelve, ez nem nagy el. Hogyha az EBSCO-ban nem születik meg a mandátum, akkor nem olyan nagy dolog ezt visszacsinálni, tehát a kérdés igazából az, hogy az előadó, a szárnyék előadók és a koordinátorokhoz azzal a kérdéssel fordulok, hogy készen állunk-e arra, hogy július során első olvasatban szavazzunk, hogyha nem történik semmi a június 20-ai EBSCO tanácsülésen. Ez az, amivel kapcsolatban véleményt kell nyilvánítani. Az előadónk az osztja ezt a véleményt. Én is, Szarkasz úr. Sí, señora presidenta. No, el Grupo Socialista está de acuerdo con la idea de intentar llevarlo al pleno del mes de julio. Úgy gondolom, hogy jó ötlet lenne, hogyha a júliusi plenárisra kerülhetne. Notre courrier que euh, nous restons... Euh, jó rendben, akkor nyitottak maradunk minden lehetőségre. Egyrészt, eh, ha megszületik a mandátum az EBSCO-ban, akkor esetleg ezt a szavazást levehetjük a napirendről, de eh, hogyha és ha így alakul, akkor még mindig gyorsított eljárásban, második olvasatban tegyelhetjük ezt a kérdést. Természetesen az előadót és az árnyék előadókat is fogom tájékoztatni, mielőtt elküldeném ezt a levelet az ír miniszternek. Negyedik bejelenteni valóm, jó hírekkel tudok szolgálni. A tolmácsolási igényeket eh, egy soha nem kellett eh, visszamondani, tehát javul a, a, a helyzet, ami a tolmácsolást illeti. Ötös bejelenteni valom. Webstreaming, a ülések elektronikusan elérhető dossziéja. Az e-meeting alkalmazáson keresztül elérhetőek a dokumentumok, amelyek eh, egy ülésen fontosak, és a webstreamingen mm, követhető az ülés közvetlenül élőben az interneten. Nem kell rengeteg fát kivágni most már, remélhetőleg így, hogy eltűnnek a papírok, és elektronikusan dolgozunk. Jó, következzen a hármas napi rendi pont, októberi, novemberi két, illetve három, négy ülésünk, de két december ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása, ezek még tavalyi évről vannak, hogyha nincs elmet és akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekinthetjük, és már ugrunk is tovább. Gyorsan, fiatalosan a négyes napirendi pontra. Oleg Krisztenzenek adom meg a szót, az Európai Unió ifjúsági stratégiája 2010-2020. Ezen a ponton már a módosítókat vizsgáljuk, tárgyaljuk. Saját kezdeményezés jelentésről beszélünk. 57 módosító indítvány érkezett 15 kompromisszumos módosítót készítette el az előadónk és a koordinátorok. Járnék előadók. A Kulturális Bizottság, az Illetékes Bizottság, mi csak véleményezzük a Regi Szakbizottsággal együtt. A Kulturális Szakbizottságban Papa Nikolau úr a néppárt részéről viszi ezt a dossziét. Talán emlékeznek, hogy mi kértük, hogy társult szakbizottságként eh, jár, eh, mm, véleményezhessük ezt. Sajnálatos módon erre nem volt alkalom, a Kulturális Szakbizottság ezt visszautasította, így tehát egy eh, sima véleményt készítünk. Meg is adom a szót Oleg Krisztenszernek, az előadónak a szocialista frakció nevében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is minden árnyék jelentéstevőnek megköszönöm gyors és kompromisszumkész munkáját. Tehát, ahogy elnök asszony is mondta, 57 módosító érkezett be, és 15 kompromisszumos módosítót kell majd megszavaznunk, amit ezekből készítettünk el. Nagyon nagy volt a nyomás, nagyon kevés az idő, annak érdekében, hogy a Kulturális Bizottság még figyelembe tudja venni a véleményünket, és ez sajnos azt is jelentette, hogy nem volt megfelelő idő a, most, a mostani pillanat előtt a módosítók megbeszélésére, ugye, és fordítás nélkül kellett dolgoznunk tolmácsolás nélkül kellett dolgoznunk, de ennek ellenére sikerült elkészíteni a véleményt, mivel nagyon jó volt az egyetértés, és nagyon hatékony volt az együttműködés az árnyék előadók között. Az is nagyon jó, hogy az Európai Unió ifjúsági stratégiájához mi is hozzájárulhatunk, és elmondhatjuk véleményünket. Ez a jelentés értékeli azt az első három évet, amelyben a stratégia elkezdte működését, és a jövőbeni kihívások alapján elkészíti a jövőre vonatkozó terveket. Miután elolvastuk a Kulturális Szakbizottság jelentéstervezetét, örülünk neki, hogy elindult ez a munka, mivel e, e, nem került bele túl sok munkaerőpiaci szempont. Ezért gondolom, hogy a véleményünk pontosan a munkaerőpiaci szempontokra kell, hogy koncentráljon. Konkrétan meg fogom említeni azokat a pontokat, amelyekkel kapcsolatban már megegyezés született. Gyakorlatilag mindegyik ide tartozik, néhány kivétel van csak. Egy olyan terület volt, ahol nagyobb lélegzetű viták folytak, ez pedig a gyakornoki helyek, illetve a helyek. Kérdése is az, hogy a hossz, az e, ettől függetlenül kellene ezeket javadalmazni, és arra jutottunk, hogy igen, tehát az időtartamtól függetlenül kell, hogy legyen valami javadalmazás. Az első ciklust tekinti tehát meg ez a jelentés, és a következő ciklusa vonatkozóan ad ajánlásokat. Arra is utaltunk, hogy az ifjúsági stratégia az első ciklusban e, erősebb kellett volna, hogy legyen, és azt javasoljuk, hogy a második ciklusban e, e, nagyobb átütő erővel rendelkezzen, különösen a foglalkoztatási és szociális aspektusok tekintetében. Tudjuk, hogy egyre több a munkanélküli fiatal Európában, úgyhogy nagyon fontos, hogy erre koncentráljuk gondolatainkat. Remélem, hogy a kulturális szakbizottság majd alaposan elolvassa kommentárjainkat, és bele is foglalja ezt majd a jelentésébe, annak érdekében, hogy egy okos, jó ifjúsági stratégiát tudjunk kialakítani. Köszönöm. Merci beaucoup. Je donne euh, la parole. Köszönöm. Megadom Veronikának a szót, aztán Szabőzka asszonynak. Köszönöm. Elnök asszony. Szeretnék először is köszönetet mondani az jelentéstevőnek, hogy kiváló munkát végzett az alapjelentés, illetve a kompromisszumos módosítók kapcsán. Úgy gondolom, hogy a foglalkoztatás tekintetében valami nagyon fontos fog megszületni a Kulturális Szakbizottság részéről is természetesen a gyakornokokat meg kell fizetni az általuk végzett munka során, és nagyon fontos, hogy valamilyen javadalmazásban részesüljenek. A probléma ugyanakkor az is, hogy nem ártana figyelembe vennünk, hogy a legfontosabb dolog az, hogy megfelelő szerződéssel rendelkezzenek ezek a fiatalok, ugyanis különösen, ha bérről beszélünk, akkor komoly nehézségeket okoz az ő foglalkoztatásuk. Tehát valamiféle kompenzációról gondoskodni kell. Akik munkát végeznek, azok kapjanak valami fajta bérezést. Ugyanakkor nem akadályozhatjuk meg, hogy gyakornokként dolgozzanak de itt is valamilyen bérezési szintet meg kell határozni. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Végül is erre törekszünk, és remélem, hogy a módosítók megfelelő eredményt fognak hozni. Gratulálok még egyszer a jelentéstevőnek, kiváló a jelentése, és a módosítások is elfogadhatók, amit az árnyéket. Euh, Köszönöm. Danuta majd Nadia Hirsch. Ja chciałam pogratulować sprawozdawcom e, bardzo dobrego, e, bardzo dobrej... Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék az előadónak, előadó úrnak gratulálni a kiváló munkához, és köszönöm azt is, hogy elfogadták a módosító indítványainkat, amelyek felhívják a figyelmet elsősorban a, a gyakornoki eh, időszak fontosságára és minőségére. A fiatalok számára ez különösen fontos, hiszen ez a belépőjük a munkavilágába. Nagyon örülök annak is, hogy a hatos bekezdésben hangsúlyozzuk annak a kezdeményezésnek a fontosságát, amely célozza a munkahelyteremtést. Ezt fontos, hogy ne költségként, kiadásként, hanem lehetőségként éljük meg igazi beruházás, befektetés az a jövőbe. Ugyanakkor azt is eh, hangsúlyoznám, hogy a kettes eh, bekezdés mennyire fontos. Ami arra hívja fel a figyelmet, hogy mi lesz a következmény annak, ha nem teszünk semmit. A tétlenségnek ára van. A passzivitás eh, nagyon sokba kerülhet, mégis erről igen ritkán beszélünk. Még egyszer gratulálok az előadónak, köszönöm. Merci Nadia Köszönöm. Köszönöm, Nagyja Hirsch, majd Benarab Attu. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítókkal együtt igen jó állásfoglalást tudunk majd kidolgozni, és remélem és bízom benne, hogy a Kulturális Szakbizottság eh, kiválóan ki fogja egészíteni még a jelentést, eh, és eh, mm, ez megteremti annak lehetőségét, hogy átfogóan figyelembe vegyük a fiatalok igényeit, érdekeit egész Európában. Azt hiszem, hogy a módosítókat is támogatni tudjuk. Nagyon jó, hogy az iskolából való korai kikerülés kérdésével is foglalkozunk. Ez egy nagyon fontos téma, és azt hiszem, hogy ezt függetlenül a munkanélküliségtől ezzel mindenféleképpen foglalkoznunk kell, és megoldást találni erre, hiszen ez az egyik oka a fiatalkori munkanélkülségnek, ami pedig a gyakornokokat illeti. Szerintem kiváló kompromisszum született, minden lehetőséget nyitva kell hagynunk, hogy a fiatalok lehetőleg magas színvonalú gyakorlatot tudjanak végezni, amiből tanulni is tudnak. Tehát ez kell, hogy a célunk legyen. Tehát még egyszer kiváló a kompromisszum, és hangsúlyoznám még egyszer, hogy a gyakornoki évek mindenféleképpen a tapasztalat szerzésre kell, hogy kihegyeződjenek, úgyhogy köszönöm, és várom a szavazást. Um, merci, uh, Malika Benahab. Köszönöm. Eh, Benerabatú eh, asszony. Köszönöm. Tegnap a Kutatási Szakbizottságban eh, vitattuk ezt a témát. Sikerült közös álláspontra jutnunk. Köszönöm Krisztián Zenum úrnak ezt a véleménytervezetet. Jó volt vele együtt dolgozni. Összességében támogatjuk az ebben foglalatokat. Különösen gratulálok annak, hogy hangsúlyozta a munka hely, a munka minőségét illetve a tisztességes bér fontosságát. Az előttem szólók eh, beszéltek a szakmai gyakorlat fontosságáról, ami valóban meghatározó fontosságú fiatalok számára, ezért nem mindegy, hogy a szakmai gyakorlatok milyenek, fontos, hogy ez valóban minőségi, magas színvonalú legyen a, a kompromisszum mellett szavazunk majd, de fontos megemlíteni, azt, hogy a betöltetlen munkahelyek állítólag 3 millió van Európában problémás, eh, számunkra ezért itt fenntartásokkal élnénk. Az elkompromisszummal kapcsolatban sajnál, lyuk, hogy nem sikerült meggyőzni a kollégákat annak fontosságára, hogy megemlítsük azt a tényt, hogy a bérezésnek igazodnia kell a tagállami minimálbérre vonatkozó jogszabályokhoz, és ez igaz a szakmai gyakorlaton lévőkre is, ez számunkra nagyon fontos, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelően a bérezés, ezért az elkompromisszum mellett nem tudunk szavazni. Tegnap sor került két munkahogyi miniszter, a francia és német munkahogyi miniszter eh, eszmecseréjére is, eh, az Erasmus szakmai továbbképzéssel kapcsolatos témáját járták körbe. Fontos ugyanis, hogy úgy, mint az Erasmus esetében is, a szakmai gyakorlat esetében is egy másik tagállamban keressenek maguknak helyet. A szakmai gyakorlatra vonatkozó Erasmus terve a francia-német együttműködésből születik majd megvárhatóan, ugyanakkor fontos, hogy az egész eurózónára kiterjedjen, majd az Európai Beruházási Bank finanszírozza ezt a tervek szerint, Fontos, hogy a fiatalokat minden ilyen eh, kezdeményezésünkbe bevonjuk, gondoljunk rájuk. Köszönöm. Merci, Evelyn Redner. Köszönjük, Evelyn Redner és utána az Európai Bizottság képviseletében, hogyha valaki kíván hozzászólni, igen, nem, igen, nem, majd addigra eldöntik. Jó. Regner asszony. Vieles ist gesagt worden, daher auch in Kürze. Sokat mondtak már, gyövedően azt szeretném mondani, hogy Ole valóban megpróbált mindent nagyon jól összefoglalni. Itt a legfontosabb az, hogy a tagállamok többet tegyenek annak érdekében, hogy az ifjúsági stratégiát végre komolyan vegyék és végrehajtsák. És ebbe be kell vonni a vállalkozásokat is, hiszen alá kell húznunk, hogy az ifjúság foglalkoztatásához egy aktív és befogadó munkaerő, munkaerőpiaci politika szükséges, amely külön rendelkezéseket különböző területeken az ifjúság számára is elképzel, illetve elkészít. Nagyon fontos, hogy ez bekerült a véleménybe. Köszönöm szépen Ólénak, hogy ezt megtette. Bien. Euh, Rendben, akkor ennyien szóltak hozzá a kollégák közül. Tak for det, fru formand, og tak. Olének adom vissza a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kommentárokat. A legtöbb ezek közül pozitív volt. Megpróbálnék a gyakornoki helyekre koncentrálni, és arra, hogy fizetős vagy nem fizetett helyek kellene le, hogy ezek legyenek. Én, mi azt mondjuk, hogy nem feltétlenül kell, hogy fizetést kapjanak a fiatalok, de meg kell, hogy legyen valamiféle kompenzáció. Esetleg majd a tárgyalások során egy kompromisszumot tudunk itt kialakítani, tehát nem, nem szükséges az, hogy mindenkinek a kívánsága teljesüljön, a kompromisszum ugyanis nem erről szól. Ennek a kompromisszumos elmódosítónak ez pontosan a tartalma. Én nem zárom ki, hogy másképpen is meg lehet ezt fogalmazni, de aki nem tudja elfogadni az el vagy más kompromisszumos módosítót, kérem, hogy akkor javasoljon egy másik megfogalmazást, amelyet minden, mindannyian meg tudunk majd próbálni elfogadni, hiszen a lényeg az lenne, hogy mindenki támogatni tudja ezeket a módosítókat. Leírtuk azt is, hogy a nemzeti gyakorlatnak megfelelő megfelelően kell ezeknek megtörténnie, tehát hogy ez most törvény adta, vagy kollektív szerződés szabályozta megállapodás lesz, az az országtól, az adott országtól függ. Hiszen ezen a területen, a bérek, fizetések területén a tagállamok kompetensek tehát nem is, ezért nem is említettük meg, hogy kollektív szerződés vagy bér törvények alapján kell ezt kialakítani, hanem azt írtuk, hogy minden tagállam saját maga kell, hogy eldöntse ezt. Köszönöm szépen még egyszer a hozzászólásokat, és remélem, hogy a szavazás során mindent megfelelőképpen el tudunk végezni. Köszönöm, kollégák! Holnap fogunk szavazni. A Kulturális Szakbizottság pedig június 17-18-ai ülésén fog szavazni, és a júliusi plenárisra kerülhet ez a dosszé. Ezzel tovább is léphetünk az ötös számot viselő napi rendi pontra. Állásfoglalási indítvány tervezet. Towards Social Investment for Growth and Investment, az Európai Szociális alapvégrehajtása, uh, szociális beruházások, befektetések és paktuma néven elhíresült ez. 13-as kompromisszumos módosító, 13 kompromisszumos módosító készült a benyújtott módosító indítványokból, amelyeket előadóként most gyorsan felvázolnék. Az első módosító lehetővé teszi, hogy potenciális kontraciklikussága ellen lépjünk fel a szociális beruházásoknak, és hogy produktívvá tegyük ezeket a beruházásokat. Jezlovjecka asszonynak nem pontosan ez volt a célja egyébként az előző dosszében is, amikor hozzászólt. A második kompromisszumban újra bevezetjük azt a javaslatot, ami az Európai Szociális Alappal kapcsolatban is mindig eh, előtérbe kerül, ami a munkaerőpiacról kiszorultak eh, a munkavilágába történő visszatérését segíti elő. A C kompromisszum sajnálatos módon ezen a ponton a néppárt támogatására nem számíthat, mert a szociális közszolgáltatások eh, között úgy eh, véljük, hogy ezek a szociális szolgáltatások elérhető, hozzáférhető és megfizethetőek kell, hogy legyenek. Egy klasszikus listát állítottunk fel, ami az eredeti javaslatban te eh, szerepelt. Ugyanakkor a lakhatás kérdése is bekerült ebbe a listába, ami Karim Adeli jelentésével eh, konzisztens, amelyet egyébként nagy többséggel fogadtunk el, ami a szociális lakhatás kérdését járta alaposan körül, és úgy tűnik, úgy tűnt számunkra, hogy jó néhány tagállamban működik és létezik a szociális lakhatás fogalma rendszere. A regionális fejlesztési alap felhasználását is lehetővé tesszük. Sajnáljuk, hogy az EPP, a néppárt nem tudja a housing, a lakhatás kérdésének a listában való felvételét támogatni. Talán meggondolják magukat, ebben reménykedem. Ami a szociális tarifák bevizetését illeti, Döbeker úr utalt a mikrohitelek kérdésére. A mikrohitelek per definíció nem. Ezek testre vagy személyre szabottak. Taylor made, ahogy ezt angol mondjuk, éppen ezért bizonyos esetekben például ide kell, hogy tartozzon ez is az E kompromisszumos módosítóban a munkahely, a foglalkoztatás minőségét e, tárgyaljuk a válság, a megszorító intézkedések e, időszakában. Az F kompromisszumos módosító újra felhívja a figyelmet arra, hogy a Jean Lambert jelentésben szereplő téma e, mennyire fontos ami egyébként a legveszélyeztetettebb, kiszolgáltatottabb társadalmi csoportok védelmét célozza. A G-kompromisszumban hosszú listája szerepel azoknak az ágazatoknak, szektoroknak, amelyek potenciálisan a legtöbb munkahelyet teremthetik. A Horizon 2020 említésre kerül, és persze nem feledkezünk meg arról, hogy az indikatív listában ez szerepeljen. Ami a H kompromisszumot illeti, a szociális vállalkozásokkal foglalkozik, illetve azzal, hogy a szociális vállalkozásokat igazi gazdasági szereplőnek kell tekinteni, amelyek hozzáadott értéket hozhatnak létre, képviselhetnek, amelyeknek újraelosztásának kell gondolkodni az I kompromisszummal kapcsolatban visszatértünk a régi jól ismert eh, lemezhez. A kötelező érvényét a szociális környezeti eh, témáknak nem, erről nem tudtunk megállapodni, de talán tehát fontos, nem tudtunk a liberálisok, a szocialisták megegyezni az ügyben, hogy a környezetvédelmi szociális normákat mennyire kell figyelembe venni a CSR-ben, tehát a cégek felelőssége vállalásában. A következő J kompromisszumban a, arról beszélünk, hogy az informális karrierek során a megszerzett tapasztalatot mennyire kell figyelembe venni, akár kompromisszum, a költségvetési szigorról szól, és azt hangsúlyozzuk, hogy strukturális reformok, tehát a szerkezetváltás és a szociális beruházások kapcsolata hogyan függnek össze, és hogy mennyire fontos a szerkezetváltás valóban a szociális dimenzió megerősítését szolgálja hosszú távon. Az L kompromisszum mm, újra hangsúlyozza az európai fűségi garancia bevezetésének gyors tehát szükséges, hogy ezt gyorsan bevezessük, lehet, hogy ez nehéz lesz, de fontos, hogy gyors legyen, ezt hangsúlyosan kiemeljük itt, illetve a minimálbér, minimál jövedelem is említésre kerül. Persze, ezt tagállami szinten kell megállapítani. Korábban is ez volt a tárgyalások során a minimálbérrel kapcsolatos álláspontunk az M kompromisszum következik. A módosítók benyújtóinak köszönöm, hogy segítették azt, hogy javítsunk az eredeti szövegem, hiszen már korábban a Tyson jelentéssel kapcsolatban egyszer megállapodtunk erről, hogy sárga lapot, a sárgalapos eljárást használhatnak a tagállamok, akkor hogyha a szubszidiaritás elvét nem tartják tiszteletben. Szerintem ez pozitív eszköz, lehetővé teszi, hogy a nemzeti parlamentek számára hogy jelezzék, hogy ez vagy az a jogszabály, a mm, fontos lehet. és ez eh, ebben a kompromisszumban most nem csak nem a sárga, hanem a zöld kártyáról beszélünk, eh, ami eh, politikai szempontból például szerződés módosítást igényel. Nos, ezek lettek volna röviden a kompromisszumos módosítók. Köszönöm a zöldeknek, hogy az indikátorokkal kapcsolatos módosítójukat visszavonták. A néppárt és a liberális eh, frakció ugyanis nem szerette volna eh, az erre való hivatkozást belevenni a szövegbe. Ez olyas valami, amelyről a Kaza eh, jelentésben, a sixpack kapcsolatban már tudtunk tárgyalni. Ez olyan kérdés, ami a középpontjában áll a, jú, majd a júniusi európai tanácsülésnek is, ahol a szociális és gazdasági és, és monetáris, gazdasági monetáris unió kérdéseit járja majd körbe. Úgy érzem, hogy e, mindenkinek jobb, hogy a zöldek visszavonták ezt a módosító indítványokat, ezt még egyszer köszönöm. Ha jól emlékszem, ez a 131-es e, számot e, viselte Őri úr, parancsoljon, önél szó. Elnök asszony, én alapvetően e- elégedettek vagyunk a, magával az egyeztetési mechanizmussal, és többségében el is tudjuk fogadni a kialakult kompromisszumokat. Két olyan pont van, amivel továbbra is problémánk van. Nem mondom azt, hogy végleges az álláspontunk, magunk is vitatkozni fogunk, még a délután lesz egy előkészítő ülésünk, de elmondom magát a problémát, amiről, ami gondot okoz. Az egyik a C kompromisszum, ahol gondunk van a, a lakhatással, mint egy általános feltétellel. Fontosnak tartjuk, de azt gondoljuk, hogy generálisan európai szinten ezt ma még így nem tudjuk kimondani, és különösen gondunk van a kompromisszum második felével, amelyik a, a diszkriminációmentességet írja elő, vagy arra szólít fel a harmadik országokból érkezőkkel szemben. Mi itt folyamatosan korábban is mindig az európai preferencia elvét tartottuk fontosnak, tehát azt gondoljuk, hogy az európai munkaerőpiacon nem kell olyan helyzetet teremteni, ahol harmadik országból jövők előnyben részesülhetnek uniós polgárokkal szemben. Tehát ebben a megfogalmazásban ez nekünk, nekünk problematikus, így nem tudjuk támogatni. A másik az a 49-es módosító Philip de Bakertől, most egy oral amendmenttel némileg módosult. Itt Tulajdonképpen ugye mi magunk is örülünk, mint, mint szinte mindenki itt a, a, a házban, a mögött a filozófiai vitával, hogy vajon előbb a pénzügyeket és az eladósodást, mint a legnagyobb bajt kell rendbeszedni, és ezért szigorú pénzügypolitikára, ha úgy tetszik, megszorításokra van szükség, vagy pedig fontosabb az, hogy lökést adjunk a gazdaságnak, keresünk forrásokat ahhoz, hogy beinduljon egyfajta növekedés, amely aztán forrásokat teremt a, a, a szociális kiadásokra is. Nos, a magával a gondolattal egyet tudunk érteni, hogy a magán szférát is jobban be kell vonni a szociális befektetések területére is, ugyanakkor nem teljesen világos a, a szöveg számunkra, hogy pontosan milyen tartalmak állnak mögötte. Itt a, a Social Investment Bond helyett a Social Impact Bond lett, aminek most még átlan, van egy, végül is egy definíciója, ez újra gondolandó. Nekünk nagyon sok negatív tapasztalatunk volt a PPP konstrukciókkal, tehát a Public-Private partnership-el, nagyon sok volt az átláthatatlan, homályos, is politikailag motivált elem benne, és gondolom sok országnak vannak hasonló tapasztalatai, miközben az is igaz, hogy persze vannak pozitív elemek, elemek is, de mondom ebben a formában, ebben a fogalmazásban, így általánosságban nem világos. A Social Investment Passporttal, illetve Policy Based Guarantees-zel tulajdonképpen ugyanaz a problémám, mint a, a microfinance-el. A microfinance az egyik olyan történet itt a parlamentben, amit mindenki támogatott, minden politikai párt támogatott, mégis azt tapasztaljuk, hogy nem nagyon működik a konstrukció, miközben mindenki szereti. Tehát fölmerül a kérdés, hogy nem ott van-e a hiba, hogy egy olyan konstrukciós lehetőséget, amely nemzeti szinteken nagyon jól működik, európai szinten próbálunk a nehézkesebb, bonyolultabb európai mechanizmus révén megcsinálni. Tehát magyarul tudnom kellene, hogy az, amit social investment vagy Social Impact Bankról, vagy Social Investment Bankról beszélünk, PPP-ről. Itt arról beszélünk-e, hogy jó vagy bevált nemzeti kezdeményezéseket támogassunk meg, hogyha úgy tetszik, európai erővel is, vagy valamilyen európai szintű megoldást akarunk, amelyek kapcsolatban legalábbis kétértelműek, de inkább negatívak a tapasztalatok. Tehát ez még egy olyan kérdés, amiről mi, nekünk magunknak is vitát kell folytatni a, a nap folyamán, de itt még nem vagyunk kész. Tehát a C pontot ebben a formában nem tudjuk támogatni, a 49-es ponttal pedig nekünk további tisztázásra van szükségünk ahhoz, hogy adott esetben mellé álljunk. Köszönöm szépen! Euh, simplement, monsieur euh, Ori, sur, euh, vous dites... Euh, Őri úr, azt mondja, hogy a mikrohitelek európai szinten egyes újtalansághoz vezethetnek. Talansághoz. Láthatólag miközben mindenki támogatja, minden politikai frakció támogatja, az Unió, a Tanács, a Bizottság, mindenki mellette van, mégsem működik úgy, mint ahogy, mint ahogy kellene. És azt keresünk a megoldást magunk is, hogy miért van ez így. Ha egyszer mindenki mellette van, akkor miért nem sikeresebb ez, a, ez az akció, és hogy lehet, hogy az a probléma, hogy ami sikeres tud lenni nemzeti szinteken, az én országomban például már egy évtizede működnek ilyen mikrofinanszírozási problémák kiválóan, és tökéletesen jól működnek, miért nem működik ez európai szinten? Tehát, hogy amikor ö, ö, szociális befektetési kötvényekről beszélünk, vagy szociális következményi befektetésekről beszélünk, akkor mérlegelni kell az, hogy mi az, ami jól működhet európai kezdeményezésként, európai szinten, és mi az, ahol inkább támogatni kell a tagországokat, mert ott jobban tudják megvalósítani. Euh, Monsieur Bakar, puis euh, Alejandro Cercas. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen nagyon jó együttműködést, amelyet itt is tapasztalhatunk, ahogy sok más témában is. Frakcióm nevében néhány megjegyzést tennék. Úgy gondolom, hogy minden kompromisszumos módosított tudunk támogatni, de néhány megjegyzésem lenne. Ez első, mindenki tudja, minden frakció tudja, hogy számunkra a szociális, általános szociális érdekű szolgáltatásokról szóló rész nem támogatható. Aztán már megemlítették korábban, hogy a zöldek módosítója, egyik módosítója a szociális beruházásnak az eredménytáblába való belefoglalásáról, hogy e, ezt, ezt, ezt a zöldek visszavonták, ezt nem is tudnánk támogatni az a, az a kérdés, hogy az ehhez hasonló módosítókat is vissza fogják-e vonni. Az egyik módosító, amiről itt is beszéltek a kollégák, a 49-es, ezzel kapcsolatban úgy gondolom nagyon fontos lenne tisztázni azt, hogy a tagállamokat ösztönözzük arra, hogy az innovatív pénzügyi eszközöket jobban kihasználják a listán szereplők közül a mikrohitelek is és a PPP tekintetében is találhatunk sikeres példákat és kudarcokat is. Úgy gondolom, hogy indikatív módon jó lenne ezeket megtartani, hiszen vannak sikertörténetek is, de a tagállamok döntik el és tisztázzák, hogy van-e lehetőség náluk az adott országban arra, hogy ezeket az eszközöket használják. Eredetileg szociális befektetési kötvényekről volt szó ebben a módosítóban, ez nem volt eléggé világos, ezért használtuk az új kifejezést, a social impact bond, a szociális impact kötvény, valamint a Social Investment Passport szó, amely szerepel más dokumentumokban is annak ellenére, hogy például ez a pászport, ez az útlevél még nem létezik, de szeretnénk, hogyha ennek a lehetőségét is ki kellene majd használni. Aztán még az 57, 58, 59-es módosítomról szeretnék szólni. Nem, talál, nem, nem tudom, hogy miért nem támogatja a jelentéstevő ezeket, hiszen a vita nagyon fontos szempontját említik meg. Az 57-es arról szól, hogy a szociális befektetési politikát is fenntartható, jövőképes politikaként kell kialakítani, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a szociális támogatási rendszer nem lesz megfelelő. És mindezekhez szükséges egy bizonyos pénzügyi támogatás, is. Ez szeretné az 57-es összefoglalni. Az 58-as ugyanezt próbálja elmondani a válság fényében. Nem arról van szó, hogy a tagállamok többet költsenek a szociális területre, hanem hogy hatékonyabban tegyék ezt, hogy megtalálják azokat az embereket, akik leginkább rászorulnak az ilyesfajta támogatásokra és az ilyesfajta befektetésekre. Az 59-es ugyanígy azt mondja, hogy a szociális befektetési politikák is, politikákat is szükséges ellenőrizni. Tehát mindez, mindezek a módosítók nem azt kérik, hogy többet költsünk a területre, hanem azt szeret szeretnék elérni, hogy feltartható és jövő, jövőre nézve is használható politikát alakítsunk ki. De ezeken kívül frakcióm nevében elmondhatom, hogy nagyon jó volt az együttműködés, és a kompromisszumos módosítók nagy többségét el fogjuk tudni fogadni, illetve támogatni fogjuk. Alejandro Szerkász, puis Malik. Szerkász úr. Gracias, señora presidenta. Mi grupo va a apoyar estos compromisos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Frakcióm támogatni fogja ezeket a kompromisszumokat, mivel hogy a jó irányba tett lépésnek tartjuk őket. El kell ismernünk, hogy a szociális befektetési mechanizmus stabilizáló hatással lehet a negatív gazdasági ciklusok idején. a mi véleményünket nem képviseli kimondottan egyik módosító sem, de nem mondanak ellent igazából a mi véleményünknek a módosítók. Az EPP és az ALDE között egyetértés született a módosítókról, és úgy gondoljuk, hogy ez lehetőség lesz, kiváló lehetőség lesz majd arra, hogy a bizottság javaslatát támogatni tudjuk. Ma a tanácsban és a bizottságban a válság elmélyülése fényében úgy tűnik, hogy a szociális érzékenység és tudatosság nem nagyon érvényesül, nálunk azonban ez pont az ellenkezője. Úgy tűnik, hogy a tagállami kormányok tagállami kormányok nem mindig hajlandóak a fiatalok és a szociális területre áldozni a válságban. Meg kell értetnünk velük, hogy erre pedig szükség van. A szakbizottságunk megpróbál bizonyos feltételek szempontjából előrelépést elérni, Úgyhogy számunkra, frakciónk számára nem jelent majd gondot a kompromisszumos módosítók támogatása. De vannak még olyanok, amelyeket javítani lehetne, ezekre majd teszek javaslatot. Többek között azt kellene hangsúlyozni, hogy nem csak gazdasági célból tesszük ezeket a javaslatokat, hanem a munkaerőpiac piacon kép, részt venni képtelen emberek millióit próbáljuk megtámogatni, akik idős koruk vagy más problémák miatt nem tudnak dolgozni. Úgy gondolom nagyon fontos lenne olyan célokat felállítani, amelyek kötelező érvényűek. A szociális védelmi csomagot a szakbizottságunk kultúrájává tettük, és ezért nagyon fontos, hogy szociális indikátorokat, szociális mutatókat is e, előkészítsünk. A decemberi tanácsi javaslatokat meg kell védeni, és emiatt a szociális indikátorok, a szociális mutatók kérdése számunkra még mindig nagyon fontos. A szocialisták javaslatait elutasította az EPP és a többi frakció ezen a téren. Szerettünk volna nagyobb rugalmasságot is belefoglalni, a szociális politika számára ez is jobb lett volna, tehát aláhúznám elnök asszony, nem, nem vagyunk a kompromisszumok ellen, de a saját filozófiánkat nem látjuk benne visszatükröződni. Köszönöm. Malika Benarabatú. Malika Benarabatú aztán. Szeretne még valaki hozzászólni? Nem? Akkor az Európai Bizottság részéről valakinek esetleg van hozzáfűzni valója? Úgy látom, hogy ma nagyon hallgatok az Európai Bizottság. Marika Benárabatu. Köszönöm, elnök asszony. Kollégáimhoz hasonló módon én is eh, támogatom a kompromisszumokat, illetve gratulálok az eladónak, kiváló munkát végzett és mindent megtett annak érdekében, hogy a különböző frakciók módosítóiból egy kompromisszumot gyúrjon össze. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy nekünk zöldeknek a, az indikátorok kivétele a kompromisszumból óriási erőfeszítésünkbe került. Ez számunkra nagyon nagy, ez nagyon nagy gesztus, és szeretnénk hogyha ezt valahogy majd a jövőben valahol máshogy kompenzálni tudnánk, visszatérnénk erre a jövőben. Ami a C kompromisszumot illeti, Sütőri úrhoz is szólok, a diszkrimináció ellen próbálunk fellépni, a harmadik országokból származókkal szembeni diszkrimináció ellen lépünk fel. Őri úr a tagállami állampolgárok preferenciája mellett szólalt fel. Szerintem ez, ez, ez, ez nem támogatható, ez elfogadhatatlan Franciaországban például, ez igen nagy problémát jelent, és nem szeretném, hogyha ezt, nem, nem jó ezt hallanom Őri úr szájából. Fontos számunkra, hogy kontraciklikus szerepet játszon ez a, a csomag, ez a paktum, hogy valóban a megszorító intézkedések hatását valahogy tompítani tudjuk ezekkel a szociális befektetésekkel, beruházásokkal. Most a szociális környezetvédelmi normákra és a CSR-re nem térnék vissza. Elnök hogy inkább arról szólnék, hogy a SWIFT szó, tehát a, a gyorsan jelzőt vagy határozott bevettük az ifjúsági garanció bevezetésére. A SWIFT szó nem biztos, hogy legjobb. A, igazából azt szeretnénk, hogyha ez rugalmas és, és és minél hamarabbi legyen. Hogyha a SWIFT ezt tükrözi, akkor ám legyen, maradjon. Hello, Rendben, köszönöm mindenkinek, minden kollégának az eddig elmondottakat. Fontos, hogy a holnapi szavazás előtt mindenki elmondhassa a véleményét. A júniusi um, Európai Tanács előtt tehát még a júniusi plenárison kell ezt elfogadnunk, hogy valóban hallathassuk a hangunkat e, ez ügyben, mert tudjuk, látjuk, érezzük, hogy a válság miatt egyre fontosabbá e, válnak ezek a szociális kérdések. Csaba, cégkompromisszum és a szociális lakhatás e, kapcsán igazából a javaslatod nem okoz nekem problémát, de a lakhatással kapcsolatban a szociális lakbér, szociális lakások béra, hát ez egy már nehezebb dió. Sok tagállamban ugyanis, ahogy azt az egyik kollega mondta, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, vagy akár Franciaországban is a szociális bér lakások alacsonyabb lakbér mellett kerülnek kiadásra, és ezt megtartották. Én éppen ezért szeretném, hogyha a housing továbbra is benne maradna, tehát ez a lakhatási kérés benne maradna ebben a kompromisszumban. Hogyha ezt nem tudjátok megszavazni, nem tudják önök megszavazni, akkor nem tudják, de hát mi ragaszkodnánk a housing a lakhatáshoz. A, ami a Döbeker kollega módosítáját illeti. Valóban a PPP az állami és magán partnerség tekintetében magam is osztom a kritikus hangokat. Ezek a partnerségek, muszáj látnunk egyes tagállamokban legalábbis, nem megfelelően működnek. Például sokszor a bizonyos szociális beruházások helyett olyan célra költik el, ami hát nem mindig a leghasznosabb. Tehát a PPP ügyében a PPP-nek persze megvan a maga a helye, de nem mindig a legjobban működik. Ami a mikrofinanszírozást illeti, nem osztom az ön elemzését. Szerintem európai szinten igenis helye van ennek az Európai Beruházási Bank támogatásában. Merkel asszony is támogatja ezt a gondolatot, hogy még meg is sokszorozzuk. Persze lehet rajta mindig javítani, de nem látom úgy vagy azt, nem látom okát annak, hogy ezt a hivatkozást törőjük a szövegben. A kompromissz, Döbekker, Philip Döbekker kompromisszum készségére építve az európai Parlament Social Investment Bond és Social Investment Passport megfogalmazását vettük át. Philip de Backer urat remélhetőleg meg tudjuk győzni arról, hogy ezt a módosított támogassa ezen magyarázat mellett. Philip de Backer ellenzi a közszolgáltatásokra vonatkozó keretet? Ez egy régi vita, mint most talán ne kezdjünk nulláról újra, de tudjuk, hogy eh, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés eh, mennyire eh, fontos kérdés. A közszolgáltatások és versenyek összeegyeztethetősége, ez mindig is problémás. Ami az indikátorokat illeti, vagy a jelzőszámokat, említett, hogy a 131-es módosító visszavonása mennyire nehéz volt, ugyanakkor sajnálom, hogy a, nem nincsenek meggyőző arról, hogy ezek a jelzőszámok valóban pertinensek, fontosak. Amikor a Kaza jelentéstről szavaztunk a Six Pack-kel kapcsolatban, tehát hatos csomaggal kapcsolatban, e, mi voltunk az illetékes e, e, bizottság, vagy mi előrébb jártunk szakbizottságként a makrogazdaság egyensúlytalansági eljárása kapcsolatban azt mondtuk, hogy a szociális érzőszámokat ezt el, ellensúlyozhatják, most pedig, amikor barózó Van Rompuy mind-mind eh, tudomásul veszik, hogy a makrogazdaság egyensúlytalanság pont olyan fontos, mint a szociális eh, helyzet a szociális válság elmélyülése, a fiatalok eh, helyzetének tarthatatlansága. Nagyon fontos, hogy a foglalkoztatási és szociális ügyi bizottságban pedig nem tudunk tovább lépni, nem tudunk még eh, tovább eh, mozdulni. Az Európai Uniónak szociális ügyekben nincsen kompetenciája? Hát akkor mit csinál a trojka, amikor mindenféle legitim mandátum nélkül az érintett tagállamokban közbelép, és azt követeli mondjuk, hogy a nyugdíjakat vagy a béreket csökkentse. Hát most akkor van ilyen mandátum vagy sem, az LKB és azt mondja, hogy az árstabilitásra kifejtett hatása miatt a fizetéseket is figyelemmel követi hát akkor mégiscsak van mandátum? Nem igazán értem ezek, mint hogy ellentmondó ervek lennének. A 49-es módosítóval kapcsolatban 57, 58, 59-es módosítókkal kapcsolatban én azt javasoltam, hogy hogy tartózkodjunk, amit a szavazás során, mert az 58-as és 59-es módosító esetében, hát ez, ez, ez a kompromisszum készség. Szerkász úrnak a szociális védelem tekintetében teljesen osztom a véleményét. Belárabatú kollégának köszönöm, hogy kifejtette a SWIFT szó értelmezését. Szerintem hasznos erről beszélni, hogy pontosan mit értünk azon, hogy SWIFT. A kontraciklikusság valóban fontos. Az ön vonatkozó módosító egyébként be is került a kompromisszumokba. Mit is mondhatnék még? Nos, holnap fogunk szavazni ezekről a kompromisszumos módosítókról és amely maradó módosítókról. Remélem, hogy valóban eh, egyértelmű üzenetet, koherens üzenetet tudom majd a júniusban elfogadandó végső formájában eh, kommunikálni a júniusi Európai Tanács ülés irányába. Azt hiszem, hogy ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk, és ahogy ezt az elején elmondtam, kicsit változott a napirend. Nem, Őri úrnak van még valami hozzáfűzni valója. Mielőtt lezárjuk a pontot, egyetlen egy mondat. Én értem, amit elnök asszony mondott a housing kapcsán, de ez a megfogalmazás, ez nekem azt jelenti, hogy ebbe belefér mondjuk a teljes lakhatás garantálása is, így általánosságban, amivel Elvben nem lenne problémám, de tudom, hogy az országok egy jelentős része erre nem képes ma. Tehát ha egy pontosabb megfogalmazást találunk, nekem a lakbér támogatásokkal kapcsolatban például az égvilágon semmi problémám nincs. Szerintem valamennyi tagországban létezik ilyesfajta eszköz. De általában a lakhatásról beszélni, ez ebben a formában nekünk túl széles, ezért így nem tudjuk támogatni, ennyit mondtam. Ma még fogunk róla beszélni, de ez a problémánk, hogy túl széles és túl általános ebben a megfogalmazásban. Talán két oldalú megbeszélés keretében folytathatjuk a vitát, de... For eligible person, including their availability accessibility and affordability especially in the area of health long term care education housing energy water Szerintem ez a megfogalmazás pontosan azt tükrözi, amiről is beszélt. Például a, nem csak arról beszélünk, hogy alacsonyabb a lakbér, hanem az, hogy építeni kell például a szociális bérlakásokat. Na de hát, lehet, hogy másképp értelmezzük ezt a szöveget, nem tudom, most lehet meggyőzni, hogy nem ezen a fórumon, majd két oldalon folytatjuk esetleg ezt. Lezárom ezt a napi rendi pontot, majd meglátjuk eh, holnapi eh, szavazás során, hogy a alakulnak a dolgok. A hetes pont eh, folytatjuk. Danuta Jazloviecka az előadója ennek a témának. 96 per 71-es irányelv. A kiküldött munkavállalók tagállamokat érinti ez, beszámol majd a tárgyalási eh, tárgyalás állásáról. Eh, talán emlékeznek, hogy holnap szavaztunk volna, sajátos módon erre nem kerül majd sor. Tudom, hogy nehéz, bonyolult dosszié ez, de hát ha elfogadjuk az utána még tárgyalni is kell a tanácssal, és minél hamarabb elfogadjuk a mandátumunkat, annál hamarabb eh, fel tudunk készülni a tárgyalásokra. Megadom tehát az előadó asszonynak a szót, csak még annyit elmondok, hogy ezen a ponton a módosítókról is fogunk beszélni, illetve a kompromisszumos módosító indítványokról, de nem igazán értem, hogy az összes előadó támogatja-e ezeket kompromisszumos módosítókat, illetve akik már a frakciók által benyújtott módosító indítványoknak akkor mi a sorsa. De hát ezt majd Danuta Jazloviecka elmagyarázza nekünk, és felvilágosít bennünket az a kapcsolatban, hogy állnak a tárgyalások. Parancsoljon, Danuta! Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, chciałam podkreślić, że obecnie pracujemy nad dyrektywą wdrożeniową, która ma za zadanie poprawę wdrażania i stosowania w praktyce dyrektywy... Köszönöm, elnök asszony! Egy irányelvről beszélünk, amely 96 per 71 eh, irányelv végrehajtását hivatott eh, javítani. Tehát az eredeti irányelv tartalmát módosítani nem célunk. A, a cél az, hogy a kiküldött munkavállalókra vonatkozó jogszabály végrehajtása javuljon, ez kb. 1 millió embert érint Európában. Franciaországban például 200 ezer embert érint, Németországban 180 ezer, 2000 és 180 ezer embert érint. Több mint 800 módosító indítvány érkezett, ezért a kompromisszumos módosítók kidolgozása nagyon munka és időigényes. Ezért elnök asszony, ezért van az, hogy a szavazás időpontját el kellett halasztani, és köszönöm a megértésüket ez ügyben. Amíg a kompromisszumokon dolgoztam, addig nem csak a benyújtott módosító indítványokat vettem alapul, hanem a foglalkoztató, eh, foglalkoztatottak és a munkavállaló és munkáltatói szervezetek képviselőivel is egyeztettem. Fontos, hogy a munkavállalói jogok eh, tiszteletben tartása megjelenjen, ugyanakkor a munkáltatóknak sem szabad megkötni a kezüket, eh, fontos, hogy a belső piacban rejlő lehetőségeket kihasználják. Köszönöm az árnyék előadóknak az együttműködést, Söter asszonynak, Hirs asszonynak, mindenkinek, aki valóban sokat segített a munkában. Hónapok óta minden héten egyeztetünk a szövegről, a módosítókról, a részletekről, és az együttműködés szellemében azt a döntést hoztuk, hogy minden cikk vonatkozóan kompromisszumos módosítókat dolgozunk ki, hogy valóban átlátható, világos legyen a szöveg. Ez tehát, ami önök előtt fekszik, ez egy munka dokumentum, az eddigi munka gyümölcsét tükrözi, de nem végleges. Az irányelv fő célja nem más, mint az, hogy a munkálók kiküldetésével kapcsolatos visszaéléseket elejét vegyük. Jó néhány cikk például a munkafelügyelőségek között együttműködésről beszél, az elnőrzési rendszerről A 23 cikk közül a 3-as, 9-es, 12-es az igazán problémás, hogy vitatott. A többi ügyében igazán komoly véleménykülönbség nincsen. A BB kompromisszumban a végrehajtási irányelv hatájáról beszélünk, fontos, hogy az eredeti irányelv tartalmán nem változtat, ez csak kiegészíti azt, ami az E, -E kompromisszumot illeti, a hármas cikkre vonatkozóan. Itt két olyan lista is szerepel ebben a hármas cikkben, amelyek az illetékes szervek egy ellenőrzés során mérlegelhetnek. Ezeknek a szerveknek azt kell vizsgálniuk, hogy valóban legális jogszerű-e a kiküldetés. Ugyanakkor a felügyeleti szervek eldönthetik, hogy milyen elvek mentén vizsgálódnak. Az enyik előadókkal folytatott tárgyalások során nem döntöttük el, hogy ezek kötelező érvényű vagy fakultatív elemek legyenek, amik szerepelnek a listában. Talán felesleges dolgokat, felesleges dolgokat vizsgálni célszerűtlen, hiszen ez csak az administratív terhet növeli. Ez csak a költségeket növeli. És főként a kis és középvállalkozásokra igen hát nagy terhet róna, aránytalanul nagyot. A tagállamok új elemekkel is kibütetik ezt a listát, hogyha azt relevánsnak ítélik. A DD kompromisszummal folytatnám. Az irányadó jogszabályok ügyében mi van akkor, hogyha illegális kiküldetésben foglalkoztatottakról van szó? Itt a Róma 1-es rendeletre utalunk vissza, ami a legtöbb esetben a fogadó ország jogának az alkalmazását írja elő. A négyes cikkben, azaz a C kompromisszumban a kapcsolattartó irodákról beszélünk, a D kompromisszum 5-ös cikk a, fogla, a munkáltatók és munkavállalók számára az információhoz való hozzáférés az, amit itt próbálunk tisztázni. Például a fogadó országban hatályos munkakörülményekre vonatkozó szabályok egy oldalban való összefoglalása a munkavállalók számára ezt elérhetővé kell tenni, de más információs forrásokból is ki lehet egészíteni ezt az egy oldalt. A V kompromisszummal folytatom. Ez a hatos cikkre vonatkozik. Az illetékes szervek, az adott tagambeli illetékes szerveknek mi a tendője, hogyha kérdése fordul hozzájuk egy a másik tagállam. Itt a hatékony együttműködés elve szerint késedelem nélkül kell reagálniuk. Nyilvánosságra hozható azon szervek, listája, akik az együttműködést rendszeresen megtagadják. A hetes cikre vonatkozó W kompromisszum a székhely szerinti tagállam eh, szabályának alkalmazása egyes esetekben. Nos, a fogadó ország hogyha nem megfelelő módon eh, jár el, vagy reagál, például a tájékoztatás terén, akkor a székes szerinti ország ezt eh, kiegészítheti, ezt a fajta tájékoztatást, ami az ellenőrzést tilti ez első sorban a fogadó ország felelőssége, de nem kizárólag. Adat esetben a székely szerinti tagállam is kérhet egy e, ellenőrzést, ebben az esetben a két tagállam együttműködése kell, hogy irányadó legyen. A 8-as cikkre vonatkozó X kompromisszum, itt néhány elemmel bővítjük azt a felsorolást, hogy mely szervek, hivatalok felelősek a tájékoztatásért, akik között munkának tájékoztatásáért. Az egy kompromisszum Nos, az elfogadható ellenőrzés intézkedések egy zárt listája szerepel. Itt például a due diligence, tehát az elvárható körültekintés kötelezettsége. A javasolt intézkedések listája adott esetben az Európai Bíróság előtt is joghatályjal bír. Mi e-, helyett inkább egy nyitott, egy nyílt listát szeretnénk látni, amelyet további kiegészítő intézkedésekkel is kibővíthet az adott tagállam, de csak akkor, hogyha ez indokolt, arányos és nem diszkriminatív. Természetesen a többi tagállamot és az Európai Bizottságot is tájékoztatni kell e, e, a lista kibővítéséről. az ellenőrzési intézkedések nem szabad, hogy túlzottak legyenek, hogy ugyanakkor a tagállamok kezét megkötni botorság lenne, hiszen ez függhet az adott tagállam munkaerőpiacától és kiküldött munkavállalók számától, döntse az adott tagállam, hogy melyek eszközök a leghatékonyabbak. Ha négy ellenőrzési módszer vagy intézkedés elegendő, akkor persze nem kell bőteni, hiszen ez adott esetben túl nagy terhet róna mind a munkálókra, mind a munkáltatókra, mind a munka ügyi felügyeletekre. Tehát egy egy túlságosan eh, nagy bürokrácia képítése egy célból eh, egyrészt nem célszerű, másrészt pedig eh, anyagi és emberi erőforrási szempontból is legtöbb helyen nem megoldható. Arról is beszélünk ebben a kompromisszumban, hogy Uh, utó uh, e, ellenőrzés utáni uh, jelentésre szükség van az esetleg elkövetett hibák kiváltására. Az FF kompromisszum a 11-es cikkre vonatkozik, a munkavállalók jogainak védelméről, a, a, illetve a, hogy hogyan tud jogainak érvényt szerezni, a munkavállaló hogyan tudja például e, biztosítani, hogyha a béréhez képest a kiküldetés szerinti fogadó tagállamban túlzottak a lakhatási költségek, akkor ezt a munkáltatójával hogyan tudja e, valahogy e, kompenzáltatni. Az MM kompromisszum a 12. cikre vonatkozik, ez alapján a szolidaritás felelősségéről beszél. Ez egy jó kezdeményezés, de itt egy nem diszkriminációs, nem diszkriminatív szabályt, vagy diszkrimináció ellenes szabályt kell bevezetni, amely a kiküldött munkavállalókat ugyanúgy védi, mint a munkavállalók más osztályait. A HIIKKLL kompromisszumok a hatos fejezetre vonatkoznak. A bírságok, szankciók, büntetések határon átnyúló természetű has, ilyen intézkedésekre vonatkozó szabályokat járjuk itt körbe. Az ezen szankciókat kiszabó szervek együttműködését mindenképpen könnyíteni kell. Az Y kompromisszum, ez az utolsó nos, jelenleg az itt leírt rendszer nagyon jól működik, az belső piaci tájékoztatási rendszer, úgynevezett IMI, ugyanakkor szükség esetén más együttműködési módszerekhez is nyúlnak, például két oldal megállapodásokat is igénybe vehetnek a tagállamok. Június 20-ára tűzte ki a tanács az álláspontjának elfoglalását. Remélhetőleg addigra mi is készen leszünk, és ne ki tudunk látni a három oldal megbeszéléseknek, és még a parlamenti ciklus végére le tudjuk zárni ezt a munkát. Köszönöm. Um, Stephen Hughes, puis uh, Chavauri. Stephen Hughes, majd dear. Salni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a jelentéstevőnek is köszönöm, az árnyék jelentéstevők munkáját is. Több órát töltöttünk együtt, és szerintem sikeres volt, kompromisszumokra jutottunk egy számos, egy sor módosításban, mint ahogy a vita elején is elhangzott, teljes megállapodás ugyan nem született, némi előrelépés történt, néhány pontban erről szólt most a jelentéstevő. Ugyanakkor vannak még nagyon fontos kérdőjelek is, talán a legfontosabb cikkek tekintetében. És nyilvánvalóan az egész vita oka az, hogy az Európai Bíróság számos olyan döntést hozott, ami az egyensúlyt igyekszik megteremteni a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás tekintetében, másrészt pedig a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása, a szakszervezeti érdekek tiszteletben tartása tekintetében. Itt tehát több ítélet született ezen a területen, és úgy érezzük, hogy amióta a legutóbbi ítélet megszületett, az irányelv átdolgozása is megkezdődött. Barozó elnök úr is említette, hogy egy, megvalósi, egy végrehajtásra alapuló jogi aktust fog kezdeményezni, valamint egy végrehajtási irányelvet. Itt az eredeti irányelvet kellene felül vizsgálni, átdolgozni, hogy a még fennálló komoly problémák problémákra választ tudjunk adni. Minden frakció kifogásolta a javaslatot, és ezt aztán végül is visszavonták. Úgyhogy végül is maradt a végrehajtási irányelv. A jelentéstevő is említette, hogy ne egy végrehajtási irányelvvel próbáljuk felülvizsgálni az eredeti irányelvet. Ez előbbit arra kéne felhasználni, hogy az eredeti irányelv rendelkezéseit javítsuk. És végül is a kompromisszumok is erre vonatkoznak. A másik dolog, itt nem pusztán kelet-európai ügyről van szó, és nem kelet-nyugat közötti kérdésről, itt arról a keretről van szó, ami minden munkavállaló érdekeit hivatott biztosítani, legyen az északi, déli, keleti, nyugati tagállam. Közös szabályokra van szükség. Történtek előrelépések néhány cikkben, de vannak még komoly kérdések, különösen az egyes cikk kapcsán, ami a hatályt illeti, ez alapvetően fontos, valamint a hármas cikk, a visszaélésekre vonatkozó rendelkezések kapcsán, a kilences cikk, a nemzeti ellenőrző intézkedések, és a 12-es cikk az alvállalkozás kérdése és a felelősség kérdése. Itt most röviden szeretném felvillantani, hogy mik is a gondjaink. Az egyes cikkel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy kicsikét tovább kéne lépnünk a mostani megfogalmazáson, és az ezzel kapcsolatos kompromisszumos viták is erre utaltak. Pontosítani kéne például, hogy a közpolitikai rendelkezések körében mi tartozik. A luxemburgi ítéletet követően a tanács egy nyilatkozatot tett a kiküldetése vonatkozó irányelv 310-es cikke alapján. Mi nem kifejezetten a nyilatkozatra hivatkozunk, hanem az eredeti irányelv eredeti cikkelyére. hiszen ez nem tagállami kompetencia, hogy meghatározzák a kötelező munka körülményeket vagy feltételeket. Nagyon fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a 96-os irányelv, valamint a végrehajtási irányelv más EU-s joganyagban esetleg kedvező, rögzített kedvezőbb munkakörülmények sérelme nélkül érvényesül. Itt gondolunk például az ideglenes ügynökségi munkára, ami a hármas és a kilences cikket illeti, tehát a visszaélések tekintetében, illetve a nemzeti ellenőrző vagy felügyeleti intézkedések tekintetében itt arról van szó, hogy a 96-os irányelv hatását akarjuk erősíteni, úgyhogy a hármas és a kilences cikkkel kapcsolatosan elég hosszas vitát fokka, ö, folytattunk, hogy a shell vagy a may, tehát a kötelező vagy megengedő megfogalmazást alkalmazzunk-e. Véleményünk szerint a kötelező előírása lenne itt szükség, hiszen egyébként nem erősödne az eredeti irányelv vonatkozó rendelkezésének végrehajtása. Természetesen, hogyha a tagállamok ennél tovább akarnak lépni, vagy ennél többet akarnak tenni, azok ezt megtehetik. Úgyhogy ez különösen fontos. A jelentés legutóbbi szövegváltozata, még tegnap este kaptunk egy kompromisszumos szöveget, a 3.1-es cikk kapcsán itt szerepel egy olyan megfogalmazás, hogy az illetékes hatóságnak az elvégzett tevékenység összes elemét meg kell vizsgálnia, és ezek az elemek tartalmazhatják, és itt megint a megengedő megfogalmazásról van szó, itt esetleg megint a kötelező előírást kéne inkább figyelembe venni. Még mindig a hármas cikkről nagyon fontosnak tartjuk leszögezni, hogy mi a hatályos, alkalmazandó jogszabály. Itt a római egyes rendeletre történik hivatkozás, ami gyakorlatilag a küldő országgal kapcsolatos elv régi kérdését vetné fel és akkor most előre ugranék, nem akarom túlságosan igénybe venni a türelmét. A 9-es cikk. Ez is rendkívül fontos. Tehát itt megint az a kérdés megvan, ö, merül fel, hogy a tagállamoknak az itt felsorolt kritériumokat kötelezően kell, hogy alkalmazza egy tagállam, vagy alkalmazhatja. Itt megint a kötelező jeleget írnánk elő, az ezzel kapcsolatosan benyújtott módosítók többsége a shelt, tehát a kötelező jelleget hangsúlyozza. A néppárt és a liberális kollégák is ez irányban tettek javaslatokat. Még a 9-es cikkel kapcsolatosan a szöveg kimondja, hogy a kiküldőnek nyilatkozatot kell tennie az illetékes nemzeti hatóság felé. Szerintünk ezt az előzetes nyilatkozatot a munka megkezdése előtt legalább öt munkanappal korábban meg kell tenni, Tehát az, hogy előzetesen meg kell tenni, nem elegendő, ezt konkrétabban kell megfogalmaznunk, hiszen elegendő időt kell adni az illetékes hatóságoknak, hogy a körülményeket megvizsgálhatják. Ami pedig a nyitottságot, a nyílt listát illeti, a tagállamok más adminisztratív követelményeket is előírhatnak ahhoz, hogy a közigazgatási felügyeleti ellenőrző szerepüket elláthassák. Szerintünk ez így elegendő lenne, ami a nyitott listát illeti, és még az a kérdés is felmerül, hogy a bizottságnak milyen további felügyeleti hatásköre lehet a tagállamok tagállamokéhoz képest. És elnézést, még két pontot szeretnék említeni, az egyik a 11-es cikkel kapcsolatosan. Itt két bekezdés szerepel, a hármas bekezdés és a négyes bekezdésnél. Itt a következő szerepel a szak szervezeteknek joguk van kollektív lépéseket tenni a munkavállalói jogok érvényesítése érdekében, a négyes bekezdés pedig a kollektív szerződésekről tesz említést. nyilvánvalóan ez az egész anyag a 96-os irányelv végrehajtásának hatékonyabbá tételéről szól, és azt hiszem, hogy ezeket a már említett Európai Bírósági ítéletben szereplő szempontokat itt is leszögezzük. Végezetül pedig a közös felelősség és az alvállalkozás kérdéséről szóló 12-es cikk. Itt a megfelelő végrehajtást és megvalósítást kell ellenőrizni, nagyon szépen köszönjük a jelentéstevő munkáját, amit a 12-es cikk kapcsán elvégzett. Itt a szöveget még vizsgáljuk, jogászokkal is konzultálunk. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi változat szerinti egyes cikkre nincsen, e, e, egyes bekezdésre nincs szükség, ugyanis az itt szereplő felelősség már más jogszabályban szerepel, tehát ezt itt külön nem kéne kiemelni. Reméljük, hogy a jogászok is ezt elfogadják, és ennek alapján meg tudunk állapodni a szövegben. Itt én most abba is hagynám, elnök asszony, látható, hogy még további munkára szükség van, és holnap délelőtt még majd 8 órakor találkozunk az árnyék jelentéstevőkkel, a jelentéstevőkkel is, hogy végül is megállapodás születhessen ezekben a nagyon fontos kérdésekben. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy a plenáris keretében nagyon jó, nagyon jó vitát tudjunk tartani erről a témáról. Nem szabad titokba tartani semmiféle véleményt. Most itt az idő arra, hogy mindenki elmondja a véleményét, és hogy valódi jó vitát tudjunk tartani a témáról. Tudnunk kell a tárgyalások menetéről itt is, és az épületen kívül is. Időnként a tanács úgy tűnik, hogy egy kicsit az asztal alatt operál, ezért nagyon fontos, hogy minél nyíltabb vitát tudjunk tartani. Csaba, először, először megadnám, először hozzászólhatnék én, és aztán utána adnám át a szót neked, aztán Nagyja Hír és Thomas, először Nagyja Hír és Thomas Handel kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Magam részéről, mint jelentéstevő, nagyon sok időt tart, használtunk fel a különböző megbeszélésekre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a téma, és egy olyan köztes eredményre jutottunk, amely úgy tűnik, hogy segít minket abban, hogy majd júniusban, úgy június 21-én szavazni is tudjunk a témáról. Jó együttműködést tapasztaltam a kollégák körében. Néhány olyan cikket szeretnék említeni, amelyek még a kompromisszumok szempontjából kicsit kritikusak számunkra. Az egyik a hármas cikk, ahol felmerül az a kérdés, hogy az önálló vállalkozó definíciója most megint kikerülne, én úgy gondolom, hogy ha a hármas cikkben, valamint az AA kompromisszumos módosítóban bevettük a definíciót, meg kell, meg kell nézni, hogy ezek így megfelelően kerültek-e be a szövegbe. Aztán a Hadd nézzem, hogy melyik cikkről is van szó, talán a hetesről. Nem a kilencesről. A Z kompromisszumos módosítóról, amely jel teljes mértékben egyet tudunk érteni, és a mély in particular, tehát a lehetőséget adó megfogalmazást tudjuk támogatni. Azt hiszem, hogy olyan megoldást találtunk itt, amely amely véleményem szerint tényleg egy olyan kompromisszum, amelyen mindannyian együtt tudunk élni. Aztán még a Z kompromisszummal kapcsolatban a B bekezdést törültük arról, hogy a a kiküldetés után még két évig meg kell őrizni a dokumentumokat. Ezt töröltük, és egy új bekezdést tettünk bele, amelyeket amely szerint a a letelepedés szerinti állam joga, joga, jogát kell követni az dokumentumok meg, megőrzésének időtartama tekintetében. Úgy gondolom, hogy ez így jobb megoldás, hiszen ezzel határozzuk meg megfelelőképpen, hogy a vonatkozó dokumentumokat milyen ideig lehet, meg, kell megőrizni adó vagy egyéb szempontjából, és így aztán az ember, ha visszatér a külkiküldetésből, akkor ö, akkor tudja, hogy meg kell őriznie a dokumentumokat és különböző bizonylatokat a kiküldetéssel kapcsolatos időszakról. És azt hiszem, hogy ez a változat, ez így sokkal világosabb képet sokkal, sokkal világosabban határozza meg mindezt. Az F, F a 11-es cikkkel kapcsolatos kompromisszum, itt megint a legutolsó bekezdést kicsit világosabban tudtuk megfogalmazni, Felbenyen kolléga találta meg ezt a megfogalmazást, amely arról szól, hogy ez a szöveg akkor is érvényes, amikor a kiküldött, vállalkoz, a kiküldött munkavállaló visszatért. Jelenleg arról a, a jelenlegi szöveg nem ezt mondja, úgy a Benyen úr által megfogalmazott szöveg kicsit világosabb, itt megint csak a letelepedés szerinti állam hatóságainak a szerepét hangsúlyozzuk, és ez sokkal világosabbá teszi az egész szöveget. Aztán a 14-es A cikk szól az elutasítás okairól, lehetőségei, lehetséges okairól. Ez azt tenni lehetővé, hogyha ezt megengednénk, hogy akkor egy bizonyos, hogy a tagállamok egy elutasítási okok teljes katalógusát készíthetnék el. Én úgy gondolom, hogy ez nem lenne igazából okos dolog. A 16-os cikkel kapcsolatban még a KK kompromisszumot akarom említeni. Én engem az érdekelne, hogy ö, ö, ugye itt arról van szó, hogy az összesített büntetéseket a letelepedési állam követelje hajtsa be, vagy a fogadóállam. Mi úgy gondoljuk, hogy itt a jogi bizottság javaslatát kellene átvenni. Úgy, én úgy gondolom, azon kívül megkérdezem, hogy mi ehhez a cikkhez miért nem nyújtottunk be módosítókat, miért fogadtuk el egyszerűen a jogi bizottság javaslatát. A, ezt szerettem volna csak elmondani, a többi kompromisszumos módosításokat el tudjuk fogadni. Thomas Handel, puis uh, Csaba. Handel kolléga, aztán Őri Csaba. Köszönöm szépen. Először is eh, a tegnap esti kompromisszumokról, és még néhány pontot, eh, ahol szerintem tovább kéne finomítani a szöveget, illetve ahol még nem eh, állapodtunk meg, és ahol még további munka vár ránk. Előzetesen annyit, hogy a végrehajtási irányelvet nem változtatjuk meg, és akkor miért van egyáltalán szükség arra, hogyha a jelenlegi körülményeken ez semmit sem javít? Tehát a további vitában ezt kellene figyelembe venni, és ezzel teljesen egyetértek, hogy további kötelezettségeket kellene előírni a végrehajtási irányelvben a Shell segédige alkalmazásával. Az Európai Bizottság ítéleteire tökéntetesen nyilvánvalóan ez is az Európai Unió ítélkezési gyakorlatát mindenféleképpen figyelembe kell venni, és ezt a javaslatainkban is tükröztetni kéne. Még néhány pont, amivel szintén nem nagyon értünk egyet. Hát tehát itt a nem kötelező érv érvényű rendelkezések tekintetében még további munka vár ránk másodsorban az ellenőrzések a 9-es cikkben. Szerintem itt ez az élv, elv, hogy erősítsünk az eredeti irányelve mindenféleképpen érvényesül, egy nyílt listát kell alkalmazni, amibe, amit a tagállamok alkalmazhatnak, illetve amit az ellenőrzéshez, a munkavállalás ellenőrzéséhez megfelelően alkalmaztatnak. Ami a romai egyest illeti, a küldő állam elv kritikája is elhangzott a viták során. Szerintem a fogadó ország elv önmagában nem elegendő, és a jelentéstevő már utalt erre, tehát végig kéne gondolni, hogy a viszonosság elvét hogyan alkalmazzuk, és erre vonatkozóan majd egy írásos javaslatot fogunk majd készíteni, hogy egyértelműben alátámasszuk az álláspontunkat. Ami pedig az általános egyetemes felelősséget illeti, itt egyetértek az elhangzottakkal, és a továbbiakban arra kell majd odafigyelni, hogy ha már létezik egyes tagállamokban ilyen egyetemleges munkavállalói felelősség, akkor az új irányelvel ezt ne ássuk alá. Ami pedig a dokumentumok megőrzését illeti, itt a jogbiztonság kérdése merül fel, különösen a munkavállalók tekintetében, akik a jelenlegi körülmények között esetleg jog érvényesítéssel kell, vagy igényel kívánnak élni. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos, hogy szabályozzuk a dokumentumok megőrzésének körülményeit, mert egyébként a gazdasági érdekei sérülhetnek, és Hirs asszonyjal majd e tekintetben jól együtt fogunk tudni működni. Ma egy írásos javaslatot fogunk majd készíteni az álláspontunkról, és reméljük, hogy a következő vitákban majd ezeket észszerűen érvényesíteni tudjuk annak érdekében, hogy az irányelv erősebb és hatásosabb, jobb legyen. Köszönöm. Csabauri, puis Alejandro Szerkász. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy eh, nem mint koordinátor, hanem a eh, saját nevemben beszélek, hisz úgy látom, hogy a főbb vitapontok nem is annyira az egyes politikai csoportok között, hanem bizonyos értelemben országok képviselői között az egyes csoportokon belül is zajlanak, még változatlanul. Én sosem értettem egyet azzal, hogy módosítani kellene az irányelvet. Egyetértek azzal, ami itt kialakult, hogy a, a végrehajtás az, amivel ö, foglalkozunk, és ennek a, ö, ennek a javítása a, a célunk, és ebben ö, úgy gondolom, hogy a, a, a néppárt is személy szerint magam is ö, ö, együttműködők vagyunk. A legkényesebb pontok azok nyilvánvalóan a 3-as, a 9-es és a, a 12-es kérdés, erről mi, szinte mindenki ki is tért erre az eddig szólók közül. Amit én hangsúlyozni szeretnék, és örülök, hogy azért, ha lassan-lassan, de azért lépegetünk előre a kompromisszumok irányában, hogy semmi, azok közé tartozom, akik szerint nem fogadható el olyan megoldás, amely bármely hivatal, bármely ügyben akadályokat ö, ö, ö, ö, támasztva. Tehát valamilyen módon meg kell találnunk azt a formulát, amely kölcsönösen ö, méltányos, de azt a fajta helyzetet előállítani, ahol perek sokasága és folyamatos viták tárgya az, ami történik az ellenőrzéseknek, mind a tartalma, mind az ellenőrző hatóság tekintetében, az nem célszerű. Nyilván itt is valamilyen opcionális irányba az egyes nemzeti jogot és intézményeket jobban figyelembe vévő kompromisszum a lehetőség, e felé megyünk el. Annál is inkább fontosnak tartom, mert egyetértek azzal, amit az elnök asszony mondott, hogy jó az, hogyha látjuk azt, hogy hol tartunk ebben a nehéz kompromisszumos folyamatban, és az is jó, hogyha parlamenten kívül is figyeljük, hogy mi történik. Pontosan ez az a kérdés, amiben jelenleg, ha jól tudom, egy blokkoló kisebbség van a, a tanácsban, és a pénteki koreper ülésről nem tudjuk még, hogy a, mi lesz a vége, általános megközelítés vagy csak előrehaladási jelentés, úgynevezett progress report, ami nyilván befolyásolja azt, hogy az írelnökség vagy a következő elnökség az, akire a munkának a, a dandária halad, és milyen sebességgel tudunk tovább haladni. Végül a 12-es ponttal kapcsolatban nekem a fő kifogásom, hogy az alvállalkozói felelősségnek a kérdését nem a kiküldetési irányelv végrehajtási szabályai között lehet megoldani. Ez egy általánosabb probléma. Nem teljesen világos számomra, hogy itt a közkiadásoknak vagy a közterheknek az általános felelősségéről van szó, vagy valamilyen általános polgárjogi felelősségről van szó, az ehhez kapcsolódó eljárásokról. A kettő között nyilvánvalóan a jogalap tekintetében is jelentős különbség adódik. Ugyanakkor egyetértek azzal az elmozdulással, ami látszik, hogy azok az országok, amelyek rendelkeznek az alvállalkozókkal szembeni fővállalkozói felelősségnek szabályai, szabályaival, ezeknek ne kelljen ezektől visszalépni vagy módosítani, tehát hogy legyen itt is egy opciális megkülönböztetés. Végezetül hallgatva Steven érveit, sőt az általános értesítés kapcsán a, a, az öt napról beszélt. Én ezt nem vonom kétségbe, hogy mondjuk egy, egy hosszadalmas építési vállalkozás esetében indokolt lehet az öt nap de vannak olyan esetek, mondjuk egy garanciális javítási kérdés esetében, ahol valószínűleg nem célszerű előírni öt napot, mert épp az az érdek, hogyha ma elromlik egy fontos berendezés, ami kihatással lehet mondjuk egy, egy üzem működésére, akkor már holnap megérkezzen a szakember, aki ezt meg tudja csinálni, és nagyon sokszor ilyenkor a gyártó cégek ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját embereikkel, a saját specialistáikkal javítassák. Tehát itt azért kicsit differenciáltabban fogalmaznék. Van vannak olyan esetek, ahol indokolt lehet, alaposabb vizsgálatra is van szükség, több idő van, de vannak olyan típusú esetek, ahol meg éppen a gyorsaságnak van jelentősége, és ott pedig nem célszerű ilyen általánosan előírni. Úgyhogy én azt kérem, hogy ezen gondolkodjanak még egy kicsit, hogy lehet-e itt egy rugalmasabb vagy pontosabb megfogalmazást találni. Köszönöm szépen elnök asszony, és mondom mindenféleképpen örülök annak, hogy úgy látom, hogyha nagyon nehezen is, de haladunk erőre, és mindenféleképpen fontos döntés volt részünkről, és elnök asszony részéről is, hogy hagy még időt a feleknek, hogy tovább dolgozzanak a kompromisszum. Petit à petit, mais nous ne sommes pas encore... Euh, Lassan, de biztosan, apró lépésekkel jó úton haladunk, de hát még messze az út vége. Szerkesz úr következik, aztán Ole Christensen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szocialista frakció nevében fogok beszélni, nem magam nevében, ahogy Őri úr. Ezt a dossziét a frakciónk nagyon nagy figyelemmel kíséri, Eh, Steven Hughes és kifejezte a saját véleményét is, és a teljes frakció véleményét is. Én őszintén szeretném elmondani eh, Jászlóviecka asszonynak, hogy először is a kompromisszumok, a szocialisták személyében nem teljesen elfogadhatók, nem mondják el a teljes történetet, lehet, hogy kisebb részletekben nem, nem értünk egyet, de azért vannak nagyobb, súlyosabb kérdések is, amely nem felel meg frakciók, frakciónknak, és a frakciónk nem fog elfogadni olyan egyetértést a dossziéval kapcsolatban, amely mögött nem áll mindenki egyaránt. Nem lehetnek részleges megállapodások, egy átfogó megállapodásra van szükség. Ahogy már mondtam, mondták előttem is, több mint egy millió munkavállalat érint mindez. Számunkra az európai szociális modell és a különböző tagállamokban létező szociális <laughs> modell kérdése a legfontosabb. Ezt a kontextusba helyezve egy jobb irányelvre van szükségünk, nem csak a jelenlegi irányelv megerősítésére vagy kozmetikázására van szükségünk, hanem arra, hogy az összes intézkedést megerősítsük, az ellenőrzést, a különböző olyan fekete lyukakat, amelyek még jelenleg itt léteznek a szövegben. A szakmunkásokat, a munkavállalókat nagyon sok veszély fenyegeti, nagyon sokan fiktív vállalatokat hoznak létre, és ezzel megpróbálják a nemzeti jogszabályokat kijátszani. Nagyon nagy kihívások állnak előttünk tehát, és olyan kritériumokat kell megállapítanunk, amelyek igen szigorúak. Jezlovjecka asszony, tehát az a valódi probléma, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy a megelőző és az ellenőrző intézkedések a 3-as és a 9-es cikkben szereplő intézkedések választhatók legyenek. Nem, ezeknek kötelezőknek kell lenniük, hiszen a végrehajtási irányelv európai szintű jogszabály nem lehet, hogy ezek, ezeket a tagállamokra hagyjuk. Egyszerűen meg kell szigorítaniuk az ellenőrzéseket. Az olyan nincs, hogy a tagállamok ne ellenőrizzék ezeket a kritériumokat. Európai jogszabályokról van szó, ezért a shell szó kell, hogy szerepeljen az összes angol nyelvű változatban, mivel kötelezővé kell tenni mindezeket az intézkedéseket. Ugyanakkor a bürokrácia mértékét nem emelhetjük. A csak papíron létező vállalatok, amelyeknél nem létezik, amelyeknek még irodájuk sincs, és akik a szociális felelősségvállalást hírből sem ismerik, mindezek ellen fel kell lépnünk, és olyan nyelven kell megfogalmazni mindezt, amely érthető mindenki számára. Minél jobb tájékoztatást kell nyújtanunk mindenki számára, és azokra a munkavállalókra is kell gondolnunk, akik elvesztették az állásukat. Tehát az ellenőrző mechanizmusok, az ellenőrző intézkedések nem lehetnek választhatók, csak kötelező érvényűek. A szocialista frakció úgy véli, nagyon súlyos helyzet állt itt elő, hiszen olyan helyzet állhat elő, amely megakadályozza a munkavállalók szabad mozgását Európában. A jogszabályok és az egyezmények betartása mindenképpen elvárandó. A 11-es cikkben leírt kollektív kérdések például a munkavállalók generációján keresztül szentírásként működtek nagyon sok tagállamban. Ezt nem tehetjük tönkre. Nem foszthatjuk meg a jövő generációit attól, hogy ezeket a jogokat élvezhessék mindenesetre a 12-es cikkel kapcsolatos igyekezetet örvendetesnek találom, de még ezzel kapcsolatban is vannak olyan elemek, amelyek igaz, hogy szemantikai kérdéseknek, stíluskérdéseknek tűnhetnek, de számunkra mégiscsak fontosak lennének. Nem csak ajánlásokkal kell, hogy éljünk, kötelező, előírásokat kell alkotnunk, amelyeket mindenkinek be kell tartani mindenhol. Nagyon is fontos, releváns kérdésekről szól ez a dokumentum, és az Európai Unió és a tagállamokról alkotott képet is igazán súlyosan befolyásolja, amit mi most ideírunk. Igaz, hogy csak végrehajtási irányelvről van szó, de nem kozmetikázhatjuk az irányelvet, hanem egy nagyon igazságtalan helyzetet kell alapjában megváltoztatnunk. Voir des socialistes qui parlent les uns derrière les autres, j'ai un peu changé l'ordre. Euh, Akkor most egy kicsikét módosul a sorrend. A szocialisták már egy ideje jelentkeznek, de mindenki szerepel a listán, úgyhogy ne aggódjanak. Oli Krestensen aztán Berissa Haya. Fali. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm eh, mindenkinek a munkáját, aki részt vett a végrehajtási irányelv elkészítésében. Nagyon meghatározó jelentősége lesz ennek az irányelvnek az Európai Unió egyik kulcsfontosságú területéről szóló jogszabályai szempontjából, ezért először is szeretném én is aláhúzni. Itt most nem arról van szó, hogy a munkavállalók szabad mozgását vagy a belső piacot kitámogatja leginkább. A belső piac is jó, a munkavállalók szabad mozgása is jó, a belső piacot nem bonthatjuk meg, a munkavállalók szabad mozgását nem akadályozhatjuk meg, mind a kettőt erősítenünk kell hiszen a vég, az irányelv lényege az, hogy a munkavállalók szabad mozgását támogassuk, és ugyanakkor gondoskodjunk arról, hogy mindez megfelelő körülmények között jön létre. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sokan kihasználják ezt a helyzetet, a munkavállalók szabad mozgásának lehetőségét, és ez időnként torz versenyhelyzetet teremt, és a munkavállalók súlyos kihasználásához vezet és e, ez néhány esetben egyenesen törvénytelen eszközökkel jön létre. Tehát a végrehajtás irányelv arról is gondoskodjon, gondoskodni, e, kell, hogy gondoskodjon, hogy igazságos, tisztességes versenyt teremtünk a munkavállalók és a vállalatok között is. Amikor megnézem a kompromisszumos módosító indítványokat, úgy tűnik, hogy ez a cél még nem valósult meg, és nem fogom most megismételni Steve nagyon részletes listáját, de azért elmondanám a következőket. A DD kompromisszumot a 3A cikkel kapcsolatban nem tudom támogatni, hiszen ez nagy visszalépés lenne a római, Róma egyel kapcsolatban. Az lenne ennek a következménye, hogy a 45-ös cikk alá tartoznának az kiköltött, kiküldött munkavállalók, és a, így az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szik alá tartoznának, pedig nekünk az a célunk, hogy a tisztességes verseny megvalósuljon, ezért e, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a fogadóállam körülményei legyenek az irányadók. Az FF-et sem tudom támogatni, amely arról szól, hogy a szakszervezetek és más szervezetek csak akkor tudnak a csak, csak a munkavállalók beleegyezésével tudnak beleszólni jogi ügyekbe. Ezt nem tudjuk támogatni, hiszen nagyon sokszor a szakszervezetek vagy más szervezetek kollektív szerződéssel kapcsolatos problémákban a munkavállalók megkérdezése nélkül is indítanak kezdeményezéseket egy szociális, igazságos Európában csak úgy tudunk hinni, hogyha biztosítjuk azt, hogy a munkavállalók jogait védjük, és aki ezeket a jogokat megsérti, azt pedig megbüntetjük. A polgárok felé is ugyanezt kell közvetíteni. Igen, az európai együttműködés itt, itt ezen a területen valósul, valósul meg legjobban. Mindenki, aki dolgozik, élvezhet egy bizonyos minimális munkavállalói jogot attól függetlenül, hogy hol dolgozik, és a munkaadók között pedig attól függetlenül, hogy hol működnek, tisztességes verseny folyik úgy gondolom az is fontos, annak a megemlítése is fontos, hogyha ezt a feladatot most nem tudjuk kielégítően megoldani, akkor erre a polgárok nagyon hevesen fognak reagálni. És mégpedig úgy, hogy majd az e, körülbelül egy év múlva megtartandó választásokon mutatják ki, illetve fejezik ki ez, ez ebeli véleményüket, és akkor az Európai e, Unió ellenes nemzeti nacionalista pártokat fogják támogatni a választásokon. Ezen is gondolkodjunk el. Köszönöm szépen. Szari Eszája. Eszája. Yeah. Ludvigson. Eszája, asszony, aztán Ludvigson úr. Uh, first I would like to make an official remark that... Uh, szerint szeretném azzal a hivatalos megjegyzéssel kezdeni, hogy finn nyelven nincsen tolmácsolás, uh, annak ellenére, hogy én teljes uh, jogutag vagyok, illetve vannak póttagok is Finnországból. Úgyhogy ahelyett, hogy angolul, franciál vagy németül próbálom elmondani a mondandómat, inkább az anyanyelvemet szeretném használni. Danutának köszönöm szépen, illetve az árnyék jelentéstevőknek is a kemény munkát, és ha jól hallom, akkor a munka még zajlik. Három fontos dolgot szeretnék megemlíteni, három cikkel kapcsolatosan, amelyek szerintem a legfontosabbak. A munkánk célja, hogy megakadályozzuk a kiküldött munkavállalókkal való visszaélés lehetőségét, és tisztességes versenyt biztosítsunk a vállalkozók esetében, akik törvénytisztelők, betartják az összes kötelezettségüket, nem szabad, hogy őket bármiféle hátrány érje, érje a versenyben. A bizottságon belül természetesen arra is törekednünk kell, hogy elkerüljük a fekete munkavállalást az EU-ban. Az egyes cikk végén a mondat necessarily eh, preclude the situation of posting, however, it assists competent authority. És most idéz a eh, hölgy tehát ez az utolsó mondat az egyes cikkben szerintem nagyon fontos, és pontosan rávilágít arra a vitára, amit itt a hármas cikk kapcsán is folytatunk a shell és a may között. Az egész helyzetet ez jellemzi, hogyha pontosan értjük, hogy miről van szó ebben a bekezdésben, akkor talán ez eligazítást jelentett a Shell és a mely kérdésében is. A 9-es cikk esetében ott egyértelműen kötelező előírásra van szükség, hiszen a felügyeleti hatóságoknak minden monitoring eszközt alkalmazniuk kell tudni, amit szükségesnek tartanak. Tehát még egyszer a 9-es cikkben az összes monitoring eszközt biztosítani kell a az illetékes hatóságok számára. A 12-es cikk, ha jól értem, ez a megfogalmazás nem azt a kompromisszumot tükrözi, amiben megállapodtunk közbeszerzés kapcsán, ami pedig a többi kompromisszumot illeti, itt lehetnek bizonyos fenntartásokkal megfogalmazást illetően, de azt hiszem, hogy a többi elfogadható, és én bízom benne, hogy további jó szellemben folyik majd a munka. Köszönjük. Ludvigson kollega. Tack för ordet, fru ordförande. Mycket av det som jag skulle vilja säga eh, har sagts redan. Köszönöm szépen. Sok mindent lehetne még ehhez hozzátenni. Nagyon sokan szóltak már. Eh, én Steven Hughes-t szeretném eh, támogatni, aki mindent nagyon pontosan el, felsorol. Kicsit csalódottak vagyunk, nem kielégítőek a kompromisszumos módosítók. Mi tudjuk, hogy nagyon nehéz feladat, de azt is tudjuk, hogy a jelenlegi helyzettel a szakszervezetek is mindenhol elégedetlenek. Az eredeti irányelv megpróbálta védeni a kiküldött munkavállalók érdekeit. Az Európai Bíróság legutóbbi ítéletei ezt a helyzetet kicsit megváltoztatták. A belső piaci helyzettel való visszaélést mindenképpen megakadály, meg kell akadályoznunk, ezért fontos, hogy az alvállalkozókat felelőssé tegyük a munkavállalóikért. A, a bérdömpinget nem fogadhatjuk el. Azon kívül az is fontos, hogy megfelelő, tisztességes, szabályozott verseny folyjon, és a kom, itt ez nem valósul meg, a komoly és becsületes vállalkozók, becstelenül működő vállalkozókkal kell, hogy versenyezzenek a belső piacon. Ez igen igazságtalan helyzet. az önkéntes intézkedésekkel kapcsolatban hát végül is ezeket a frakciónk támogatni tudja, de én úgy gondolom, hogy nem nem, mégsem lehet támogatni, ugyanis kötelező, érvényű intézkedések nélkül nem tudunk előrelépni, akkor ez csak hátralépést jelent. Az ellenőrzéssel kapcsolatban mindenképpen kötelező intézkedésekre van szükség. Remélem, hogy a, te, hogy a, hogy a szöveget javítani tudjuk. Örülök, hogy megszülettek bizonyos kompromisszumok, de remélem, hogy a további munka során még több kompromisszumot tudunk majd elérni. Az európai üzemi tanácsokban, például a volvo amit különösen jól ismerek, ott nagyon sok szaktudás, ismeret gyűlt össze. Én úgy gondolom, hogy ezekre a tapasztalatokra is lehetne építeni, és azt javasolnám, hogy nézzük meg, hogy például ilyen fórumokon milyen munka folyik, és hogy mi a vélemény. Ugyanis tudjuk, hogy vannak tisztességtelen vállalkozások, ezt nem fogadhatjuk el. Egyszerűen fontos, hogy végre változás történjen ezen a területen, és ezért fontos, hogy a kötelező érvényű intézkedéseket támogassuk, ugyanis csak ezek változtatják meg a jelenlegi helyzetet, és ezek gondoskodnak az előrelépésről. Merci beaucoup, Elizabeth. Köszönöm, Elizabeth Schröter, aztán Jutta. Köszönöm szépen először is elnézést, de a vita egy részében nem tudtam részt venni, mert egy párhuzamos programom volt, de minden esetre majd utána fogok olvasni. Számos érv most is elhangzott már. Az a benyomásom, és erről szeretnék majd beszámolni, ugyanis én a kompromisszum szelleti, szellemében folytattam a tárgyalást, és nagyon meglepett, hogy ennyire konstruktív és ennyire jó kompromisszumra törekvő hangulat lengte be a tárgyalásokat. Itt a kompromisszum irányában mozdultunk el, természetesen nem született minden tekintetben eredmény, még sok minden van hátra, de szerintem már eddig is jól haladtunk. És a számos kérdésben megállapodás született, a megállapodás szerint pedig kimondtuk, hogy nem akarjuk, hogy a végrehajtási irányelv révén aláássuk vagy meggyengítsük a az eredeti irányelvet. Ehhez mindannyian tartottuk magunkat, és ez különösen vonatkozik az ötös, a négyes és a hármas cikkre, ami az eredeti irányelvet illeti. Ha az ötöst megnézzük, ez a cikk egyértelműen kimondja, hogy az Európai Unión belül az ellenőrzés helyszínen történik. Tehát az egyes tagállamok kompetenciája a munkavállalói érdekekkel, vagy a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések ellenőrzése. Ezt senki nem vitatta. Cerkász kollégához csatlakozva a nyílt, nyitott lista a végrehajtási irányelv értelmében a Shell segítige nélkül is bír kötelező jelleggel. Mi azért szeretnénk mégis a mely segédigét alkalmazni, mert itt a tagállamoké a felelősség, a tagállamoké a hatáskör, tehát nekik kell azzal a lehetőséggel rendelkezniük, amit az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata, illetve a belső piaci szabályok lehetővé tesznek. Az, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, pontosan ezen a területen, ahol egyik napra a másikra megváltozik a helyzet, ezekre reagálnunk kell. Erre, erre nem tudunk úgy reagálni, hogy minden egyes alkalommal módosítjuk a rendeleteket. A végrehajtási irányelv er, elvei véleményem szerint egyértelműek, és ezek előrelépést jelentenek. Abban is segítenek, hogy definiálni tudjuk a mely kérdését, illetve ezt a bizonyos nyitott listát. Ugyanakkor a tagállamok számára lehetőséget ad arra, hogy a változó helyzetre reagálhassanak, és ez számomra nagyon fontos. A belső piaci szabályozások keretében, ami a munkavállalásra vonatkozik, és ebben a munkavállalóknak kell központi szerepet kapniuk. Tehát a kompromisszumok révén számos dolgot elértünk, számos részletben tudtunk megállapodni, ugyan, és előrelépést jelentenek számos szempontból ezek a kompromisszumok. Vélem szerintem a, látszólagos vagy áll önálló foglalkoztatással kapcsolatos definíció is jó. Teljesen egyértelmű, hogy a munkajogi előírásokat tiszteletben kell tartani, hogy ez hogyan működik majd, hogyan tudjuk ezeket az előírásokat összhangba hozni az egyes nemzeti előírásokkal tagállamoknak kell definiálniuk, hogy milyen határértékekhez tartják magukat. Egyelőre még nem értük el a Roma egyessel kapcsolatos célt. Itt különböző álláspontok alakultak ki. Az enyém teljesen egyértelmű. Több éves tapasztalatom alapján itt a parlamentben itt a Róma 1-es sok esetben úgy módosult, ami nem működött, és éppen ezért a kiküldetés tekintetében a Róma 1-es nem működik. Semmit nem hozott. Úgyhogy ezt akár el is hagyhatnánk egyszerűen azért nem működik, mert ebben a te, ezen a területen mindig lehetnek külön esetek. Ha megnézzük a Róma egyet, az ilyen különleges esetek, amikor egy szerződés keretében a munkavállaló egy másik tagállamban végez szolgáltatást, erre nem vonatkozhat. Úgyhogy itt az a döntés született, hogy ne legyen semmiféle megfogalmazás, mert a Roma egyesnek nincs értelme, úgyhogy ezt a kérdést kell még eldöntenünk. A 9-es cikk. Ez egy központi jelentőségű rendelkezés, egybevág az eredet irányelv 5-ös cikkével, ami azt jelenti, hogy ha a Shell segédigét alkalmazzuk, akkor esetleg fennülhet annak a veszélye, hogy a, az adott tagállamban nem lehet lépni, éppen ezért szerintem ez kockázatos. Honnan veszük azt a jogot, hogy módosítjuk az eredeti irányelvet, anélkül, hogy ezt kimondanák? Ezt nem tehetjük meg, Itt az bizottságot egy tájékoztatási kötelezettség terheli, ami a megfelelő kötelező jelleget és egyértelműséget illeti. A bizottság ha kötelezettségeket illetve vagy kötelező jelleget alkalmaz, akkor e, e, előfordulhat az is, hogy az adott jogszabályt nem lehet végrehajtani. A négyes cikkel egy munkacsoport is foglalkozott, a tagállamok tájékoztatják, vagy, vagy értesítik a bizottságot arról, hogy a négyes cikk értelmében milyen intézkedést alkalmaznak, és akkor ez a négyes cikk értelmében létező munkacsoport vagyis is bekerülhet. denke, das wäre eine gute Lösung. Weil ich jetzt sehr viel gesprochen habe. Rengeteget szóltunk már, még két mondot, mondatot szeretnék erről a cikről szólni. A 12-es cikk szerintem jó irányban haladt előre, ennek örülök, és ez lehetővé teszi, hogy azok a tagállamok többet tehessenek, amelyek többet akarnak tenni, ami pedig a 16-os cikket illeti. Számos kérdést kaptam, hogy itt miért nem történik módosítás, Számomra ez sem teljesen világos, és ezt még egyszer meg kell vizsgálni. Jutta Steinrück, ensuite Durand. Steinrück következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom a többiek csalódottságát a kompromisszumos módosítókban. Azt hiszem, hogy a jelenlegi európai helyzet javítására nem egészen alkalmasak ezek. Még szeretnénk a még létező tisztázatlan megfogalmazásokat ö, javítani, szeretnénk elkerülni a visszaéléseket, szeretnénk nagyobb átláthatóságot teremteni, szeretnénk a zavaros, két, kétértelmű helyzeteket megszüntetni, ugyanakkor nem szeretnénk a bürokratikus terheket növelni. A munkavállalókat helyzetét védjük, de ugyanakkor mindig azt mondjuk, hogy amikor a munkavállalók védelméről van szó, akkor ez bürokrácia, a bürokrácia bonyolultságával és költségek emelésével jár. Sokkal drágábbá válik a feladatok elvégzése nem csak a vállalkozások számára, hanem az ellenőrző hatóságok számára is. És itt most nem arról van szó, hogy a különböző országok között a munkaerőpiacon folyó verseny hogy néz ki. Arról van szó, hogy vannak olyan emberek, akik havonta 300 euróért dolgoznak Európában, és megkérdezném, hogy van-e olyan ország, ami még e, ez alá is tud kínálni. Mert hogyha igen, akkor pontosan erről van szó, hogy itt az ellenőrzés hiánya és a törvények be nem tartása uralkodott el. Ezért kell ezek ellen most harcolnunk szigorúbb jogszabályokkal. A hármas cikkel kapcsolatban világosabban meg kell határozni a látszólagos kikül, a, a, a helyzetet annak, értem, annak érdekében, hogy a látszólagos kiküldetéseket megelőzzük, és hogy egy ilyen helyzetben ne azt az embert büntessük meg, akit jog, jogellenesen küldtek ki, hanem azt a munkavállalót védjük meg. Hiszen akkor valakit kiküldenek illegálisan, aztán üres kézzel hazatér, hát akkor ne a munkavállalót büntessük meg ezért, hanem a kiküldőt, aki jogellenesen járt el. Ezért is mondjuk azt, hogy a hogy a fogadó országban létező jogoknak kell megfelelnie mindenki küldetésnek. Aztán a 9-es cikknek nem szabad sértenie a az nemzeti, nem, a, a tagállamok szuverenitását, kell, hogy legyen egy minimum követelmény, és ugyanakkor pedig az, össz, az tagállamok ehhez adhatnak még további ellenőrzési kritériumokat, hogyha úgy gondolják, hogy az ők ő, saját jogszabályai szerint ez még szükséges, azt már minden tagállam maga döntse, hogy az ellenőrzést hogy bűvíti ki. A 12-es cikk igenis nagyon szigorú felelősségre vonási szabályokat kell megállaptani mégpedig minden ágazaton keresztül érvényes vállalkozókra, vállalatokra vonatkozó felelősségi szabályokat, hiszen meg kell szüntetni azokat a vég nélküli felelősség láncolatokat, amelyekben aztán elvész a munkavállaló. Tehát nem vagyok megelégedve a kompromisszumokkal a jelenlegi formájukban, nem tudom ezeket jelenlegi formájukban támogatni egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy még nagyon sok probléma létezik, és a kritikával is, amelyel az előttem szólók értek. Euh, euh, Köszönöm. Sok minden elhangzott a kollégák szájából. Két-három dolgot fűznék hozzá. Ez a vita nagyon fontos, ami nem folyhat a, az előadó és az árnyék előadók közötti zárt ajtók mögötti üléseken. Fontos, hogy a szakbizottságon minden tagja hallathassa hangját. Még egyszer mondom, nem szabad, hogy csak az árnyékeladók és az előadó kísérletítsák ezt a témát. Ezért fontos, hogy ma itt erről beszélünk. a kompromisszumos módosítók, még a munka még nem zárult le, ezért ez egy munkadokumentum. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy amikor kompromisszumos módosítól beszélünk, akkor pontosan mit értünk ezen. Mindenképp sőnek jó van módosító indítványt benyújtani. Ezen a ponton, amikor egy kompromisszumos módosítót készítünk, <clears throat> akkor a képviselők egyéni mondosítait kell figyelembe venni. Az más kérdés, hogyha egy frakción belül eh, megállapodásra jutnak, és akkor van egy frakció módosító, de úgy tűnik számomra, hogy hogy vannak EPP, arról beszélünk, hogy vannak EPP és szocialista, liberális, vagy zöld, vagy GUE módosítók, miközben csak egy képviselő jegyzi ezeket a módosítókat. Még egyszer mondom, tartsuk tisztában, tiszteletben az egyéni képviselői módosító indítvány előjogát, legyen ez, a, ez az eljárás minél átláthatóbb, minél világosabb, minél tisztább, tehát ne keverjük össze a frakció és az egyéni módosítókat az előadó asszonyunk pontosan tudja, hogy az Európai Parlament jelenlegi ciklusának az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb dossziéján dolgozik. Fontos témákat tárgyaltunk bőven Ugyanakkor ezért mindenkinek, eh, mindenkit arra szóltak fel, hogy felelősen járjunk el. Hiszen, hogyha nem sikerül lezárnunk ezt az eljárást. Hiszen ez egy irányelv tulajdonképpen csak egy értelmező irányelv. Az előző irányelv a tartalmi kérdéseket már e, rendezte, a és alapvetően a rengeteg bírósági eljárás az eltérő értelmez, az irányelv eltérő értelmezéseiből alkodódó problémák igen nagy súlyú örökség. Ugyanakkor, hogyha nem sikerül lezárnunk ezt a dossziét, akkor a felelősséget mindenkinek viselnie kell. Éppen ezért kell megkettőzni az erőfeszítéseinket, Egyetértek Thomas Rendellel, aki egy kicsit eltérnék a témától, de az alapjogi kartára való utalás nagyon fontos. Ugyanis akkor voltak olyanok, akik egész egyszerűen az Európa tanács eh, vonatkozó emberi kartájának eh, az egy az egybe készült másolatát akarták elkészíteni. Nos, itt ebben a Érdekes módon most itt egy értelmező irányelvről van szó, csak végrehajtásáról szól az előző irányelvnek, és mégis óriási energiákat mozgósítanak azért, hogy az európai hozzáadott értéket vagy dimenziót hangsúlyozzák. Ezért tehát az Európai Bizottság javaslata, gondolok itt a 12-es cikkre elsősorban, Nos, én sajnálom, hogy itt a parlamentben úgy tanulmányozzuk ezt a témát, úgy tárgyaljuk ezt a témát, hogy a számomra nagyon fontos kérdést, mint hogyha eh, nem ennénk komolyan. Barózó úr eh, által vezérelt Európai Bizottság vállalta azt, hogy a szociális téren igen komoly eh, javulást eszközöl fejlődést eszközöl az Európai Unióban, mert pedig ennek egyik kulcsfontosságú eszköze kell, hogy legyen az előttünk fekvő irányelv tervezet. Azt hiszem, hogy kicsit, mintha e, céltévesztettünk volna, vagy eltérnénk az eredeti irányvonaltól. Megmondom őszintén, a belső piac működésében még soha nem láttam olyat, hogy egy tagállam azt gondolná, azt gondolta volna, hogy megtarthatja magának ezt a belső piacot a többiekkel szemben, már pedig itt a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatban ezek a reflexek működnek. A jobb szociális jogszabályokkal rendelkező, és így drágább munkerővel bíró tagállamok úgy eh, érzik, hogy eh, a szociális eh, dömpingtől kell tartaniuk. Éppen ezért a lehető lehető legmagasabb, nem a legalacsonyabb közös nevezőt, hanem a legmagasabb színvonalú közös, legnagyobb közös nevezőt kell megtalálnunk. Egyébként még ez is csak igen szerény, ami a szabályozás mértékét illeti. Éppen ezért ezt ne tévesszük szem elől. Ebben a szellemben adom meg a szót az előadóasszonynak, és természetesen a kompromisszumos módosítókról lesz még alkalmunk beszélni, hiszen ezek még nem készültek el teljesen. Nem akartam senkitől elvenni a szót, csak kérem az előadó asszonyt, hogy próbálja rövidre fogni. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság ezen a ponton szeretne hozzászólni. Ó, micsoda változás, úgy tűnik, hogy most először hallatja a hangját az Európai Bizottság képviselője. Parancsoljon, uram! Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök hogy Igyekszem én is röviden szólni. Köszönöm a rendkívül gazdag vitát, amit ma délelőtt folytattunk annak ellenére, hogy a kompromisszumok még nem kristályosodtak ki, habár a legfontosabb és a legvitatottabb pontokon szerintem jó irányban haladunk. Szeretnénk gratulálni mi is a jelentéstevőnek. 8, több 800 módosító érkezett, a hármas cikk, a 9-es és a 12-es cikkek a legfontosabbak, és egy kicsikét intellemmel is élnék, ugyanis itt a kísértés igen nagy, és veszélyes is, tehát itt nem arról van szó, hogy be kéne betonozni a shell és a mely kérdést, ugyanis ha a shell-t alkalmazzuk, akkor egy sor tagállamot, amely nem alkalmaz egyelőre ellenőrző intézkedést, arra köteleznénk, hogy ezeket alkalmazza, és ez egy nagyon fontos kérdés. A nyitott vagy zárt lista kérdése, itt eh, a hármas cikk eh, a kiküldetés alapvető elemeit eh, definiálja, és a kilenceshez képest komoly eltérés van, ugyanis a hármas cikk kapcsán a nyitott lista a különféle körülményeket hivatott tükrözni. Egy megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatosan. Ha megvizsgáljuk a kompromisszumokat, akkor azt látjuk, hogy az összes ténybeli elemet értékelni kell. Itt szerintem egy értelmezési kérdésről is szó van, hogy hogy történjen ez. Az ellenőrző hatóságoknak előzetesen kell az összes kritériumot és elemet értékelnie, illetve lehetnek olyan plusz elemek is, amelyek tényszerűek, és amelyekről külön kell értesíteni a bizottságot. A gyakorlatban ugye ez hogy működik, lehet, hogy önök ezt világosabban látják, mint amit én a szövegből ki tudok olvasni. A 9-es cikkkel kapcsolatosan itt figyelembe kellene vennünk a tágabb fejleményeket, például a 2013-as márciusi tanácsi következtetéseket, amelyek hangsúlyozzák e, az EU és nemzeti szinten egyaránt a bürokratikus terhek csökkentését. Itt megint a Shell és a May közötti választásnak komoly hatása lehet ami pedig a tíz legnagyobb terhet jelentő jogi aktussal kapcsolatos kérdést illeti, azt hiszem, hogy ez a leginkább aggodalomra okot adó kérdés. És még egy megjegyzés, Hirsch és Schröder asszony által a 16-os cikkkel kapcsolatos megjegyzéssel itt lehet, hogy egy alapvető változás történik a cikkben, de ennek megvan az a precedense. A 214-es a kriminális, illetve a büntető jogi szankciókra vonatkozó jogszabály alapján el kellene kerülni azt a vitát, hogy hogyan számítjuk a költségeket, ugyanis a keret irányelv komoly előnye az, hogy a, az elmaradt fizetések visszanyerése abban az országban történik, ahol ez a fizetés elmaradt. És ez már szerepelt az eredeti bizottsági javaslatban is. Itt tulajdonképpen most itt le is zárnám, sok sikert kívánok a további munkához. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Może zacznę od tego, że... Köszönöm. Elnök asszony, engedje meg, hogy először is elmondjam, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mekkora felelősség nyomja a vállunkat, és valóban az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a tanácsa, a munkáltatói, munkáltatói szervezetek mind-mind árgőszemmel figyelik azt, hogy milyen munkát végzünk itt eh, Brüsszelben. Az összes frakció részt vesz eh, ebben a munkában, és köszönöm eh, mindenkinek az együttműködését, hiszen mindenkit foglalkoztat ez a téma. Hallgatva az elmondottatokat, egyrészt nagyon örülök, mert emlékszem, hogy honnan indultunk nagyon messze eh, álltak egymástól a harcálláspontok, és lassan, de biztosan közelednek az álláspontok, lassan eh, egy oldalra kerülünk. Fontos, hogy a tagállamok ne dönthessék el szabadon, hogy most ellenőrzik, vagy nem ellenőrzik a helyzetet, ezért ragaszkodnak én is ahhoz, hogy a shell megfogalmazás szerepeljen, és ne a mély. Tehát, hogy igenis a tagállamoknak kelljen ellenőrizni a kiküldetésben lévő munkavállalók helyzetét. A tagállamoknak tehát értékelniük kell minden elemét ennek. Ez, ez lenne szerintem a jó megfogalmazás. Ami az ellenőrzést illeti, nos a hármas cikkben elég világosan kimondjuk, hogy a tagállamoknak minden elemét vizsgálnia kell a kiküldetésnek. Ugyanakkor tájékoztatni kell az intézeteket arról, hogy mely elemeket hát, ellenőrzik. Itt a második részre gondolok, hiszen itt világosan kimondjuk, hogy ezek az elemek melyik listába választhatóak. A tagállamok eldönthetik tehát, hogy az összes elemét vizsgálják ennek, vagy csak egy részét. És pontosan azért tesszük ezt, hogy ne legyen túlzott az adminisztratív teher. A hármas cikkben azt is kimondjuk, hogy a tagállamok alkalmazhatnak kiegészítő kritériumokat, ezeket, ezekről azonban az Európai Bizottságot tájékoztatni kell, és erről beszélt az Európai Bizottság képviselő is az imént. Alapvetően megegyeznek az álláspontjaink ez ügyben. A tagállamoknak kell végrehajtani az ellenőrzést, Ugyanakkor a tagállamokra bízzük azt, hogy az ellenőrzést, a kötelező jellegű ellenőrzést mely elemek alapján hajtják végre. A 9-es cikkel kapcsolatban mondták, hogy a shell szó szerepeljen, azaz kell ilyen a, ellenőrizni a munka, kiküldetésben lévő munkavállalókat. Nos, a, a tízes cikkel kapcsolatban a tagállamok kötelessége azt garantálni, biztosítani, hogy arányos és hatékony ellenőrzésre kerül sor. Tehát ez már most is szerepel a szövegben, a tagállamoknak a kötelezettsége, hogy végrehajtsanak, végrehajtsák ezt az ellenőrzést. A 9-es, a vitatott 9-es cikkben pedig azon intézkedések sora szerepel, is szerepel, amelyeket alkalmazhatnak a Árnyék előadók többsége is támogatja egyébként ezt, hiszen végsősorban a tagállamok döntik majd el, hogy mely elemeket vizsgálják. A 9-es cikkben tehát van egy vizsga, mi pedig megállapítjuk azt, hogyha a tagállamoknak e, a tapasztalata az, hogy új kritériumokra is e, szükség van, akkor alkalmazhatnak új kritériumokat, persze az Európai Bizottság tájékoztatása mellett. Nem értem, hogy hol van itt az eltérés, hol van itt a divergencia, hol van itt a konfliktus. Itt alapvetően mindenki, itt mindenki jól jár ezzel a megoldással. Csak a vitatott kérdésekre térnék ki. A hármas cikkre Steven nem térnék vissza, hogyha a hármasban és kilencesben még van magyarázni való, akkor szívesen megteszem. A hatályos jog kérdése is felmerült. ha folytatjuk a munkát ezen módosítókról, akkor talán egy jobb megfogalmazást is tudunk találni. A célom alapvetően az volt, hogy a szociális partnerek és a kollégák eh, javaslatait eh, valahogy beépítsem ebbe a szövegbe. A hatályos jog, az alkalmazandó eh, jog, fontos, hogy minden esetre kiterjedjen. Mit értek ezen? Bonyolult esetek is előfordulhatnak. Például, hogyha egy német állampolgár, aki nem talál munkát Németországban, még minimálbérért sem tud elhelyezkedni, lehet, hogy Lengyelországban talál munkát, elmegy Lengyelországban, ott talál egy munkahelyet, és bért kap. A kérdésem a következő. Hogyha valóban bizonyosak akarunk lenni a hatályos jog kérdésében, akkor ebben az esetben mi lesz az? Innen a, a Róma 1-es alapján az Európai Bíróság joggyakorlatában hangsúlyozza, hangsúlyozta, hogy a munkavállaló szempontjából előnyösebb jogszabályok a hatályosak. Ebben eh, itt csak a Róma egyre butalok vissza, de hogyha ezt a megoldást meg akarjuk változtatni, akkor talán találhatunk más megfogalmazást. Az előzetes tájékoztatás ügyében, Steven, ez nem csak azt jelenti, hogy x naptól kezdve Eh, y helyre küldünk valakit kiküldetésben. Nem, eh, itt részletes információról van szó, eh, kiről van szó, mikor született, pontosan személyes adatok, kiküldetés ettől eddig, ilyen célból, és így tovább. A két nappal a kiküldetés előtt mi van akkor, hogyha a munkavállalóval valami történik, és valaki mást kell helyette küldeni. tagállamok minisztereivel, minisztereimmel egyeztetve, úgy gondolom, hogy a tagállamok ezen esetben döntsék el, válasszák ki maguk, hogy mi az a legjobb megoldás, ami teljes információ nyújtást tesz lehetővé, megfelelően rugalmasan. Igen gyakran ugyanis a nemzeti jogszabályokban találunk ki rendelkezéseket, arra vonatkozóan, hogy a tájékoztatási határidő mennyi. Ez nem lehet egy perc. Általában több napban van megállapítva. A lényeg az, hogy arról beszélünk, hogy milyen információkat kell megküldeni, de hát miért, miért szabnánk ki olyan kötelezettségeket, amelyeket szinte lehetetlen betartani? kiküldetés előtt 5 nappal küldik az egyik tagállamon, aki két hónappal előtte. És a saját gyakorlatok vagy tapasztalatok alapján majd döntsék el a tagállamok, hogy ők milyen határidőt alkalmaznak. Steven, a kollektív fellépés kapcsolatban tudjuk jól, hogy a Monti kettes irányelv foglalkozik ezzel. Sajnálatos módon ez nem született meg, végül nem látott napvilágot ez a kezdeményezés, de tudjuk, hogy a több irányelvben is vannak olyan rendelkezések, amelyek lefektetik, hogy az ilyen kollektív fellépés a tagállam eh, hatáskörébe tartozik. Tehát, hogyha az X tagállamnak vannak, van bevált gyakorlata ezen a területen, akkor azt eh, nem kell sútba dobni, ezt nyugodtan folytathatja. Nagyja felhívta a figyelmet a dokumentumok archiválására, tehát a szerződés lejártát követő archiválására. Két évig kell megőrizni ezeket. Vannak olyan tagállamok, ahol öt évben határozták meg ezt. Szerintem, hogyha egy cég, aki tudja, hogy egy kiküldetésben lévő munkavállaló dokumentumait 5 évig őrzik meg, hát miért ne tegyék ezt? A fontos az, hogy kötelező le, legyen az a vonatkozó dokumentumok megőrzése és archiválása. Tehát ez a kötelezettség szerepeljen, de hogy hány évig, vagy milyen idő, mennyi ideig, ezt ne szabjuk meg, ezt dönthessék el. Ez szerintem egy jó kompromisszum lenne. Nagyja arra is felhívta a figyelmet, hogy a 14A cikk nem teljesen problémamentes. 2005-ben a tagállamok egy keret határozatot hoztak ez ügyben. Az ilyen típusú megoldások szerepelnek pontosan itt is, ezekre hivatkozunk mi csak, utalunk mi vissza. Kérdés az, hogy ha, mi lesz a szankciókkal? Mi van, lehet, hogy a a visszatérítéssel kapcsolatban a pénz abban a tagállamban marad, ahol a pénzt visszaszerezték, Hogyha például egy tagállam azt a döntést hozza, hogy az ő megoldás, a saját megoldás optimális, hát igen, legyen. Ezért javasoltuk ezt ebben a szövegben, hogyha más megfogalmazást szeretnének a kollégák, hát én mégis erre nyitott vagyok. Az is felmerült, az elnök megszakítja, eh, a hozzászólt kép, eh, Jazloviecka asszony felhívja figyelme, hogy lassan lejár a hozzászólás ideje. Fogja rövidre. Ó, köszönöm elnök asszony, jó, hát tényleg valóban szalad az idő, akkor megpróbálok arra koncentrálni, amely Erről még nem beszéltünk. Elizabethnek köszönöm a megjegyzését a, az ötös cikk fontosságára, mert a származási országhoz kellene fordulni. Most viszont ez változik, és a fogadó országhoz. Ez egy fontos változás, és a, az együttműködés, az ellenőrzés tében a két tagállam együttműködése is kifejtésre kerül itt. Őri úr, a 12-es cikkről szólt ön, az alvállalkozók felelősségéről, illetve hogy milyen megoldások lennek. Valóban roppant vitatott ez a, a, ez a cikk, de mi Az ilyen irányelvekben a szolidáris felelősség, tehát az összes teljes felelősség bevezetése szerintünk nem, nem jó megoldás. Egy kiküldetéssel élő tagállam Tehát nagyon egyszerű, a vállalkozó vagy a cég eh, felelőssége, hogy milyen alvállalkozóval dolgoztat. Ha rosszul választ, akkor eh, egyetemes felelősséggel eh, tartozik ebben az esetben a fő vállalkozó, ezért szerintünk optimális a javasolt megoldás. Alejandro. Shell és mély korábbi magyarázatomat remélem figyelted. Erre utalnék vissza. Olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek a csak postafiók szinten létező cégek számára nem biztosítanak jogi kiskapukat. Fontos, hogy az ilyen postafiók cégek, amelyek nincsenek rendesen bejegyezve, hivatalosan nem elszámoltathatóak, és ha bármi probléma van, azonnal eltűnnek, az ilyeneket nem, ilyenek terjedését nem szabad engedni. Az AA kompromisszumban egy megoldást javasoltunk, de ha gondolod, akkor találhatunk egy ilyen más megfogalmazást, amelyel kizárhatjuk az ilyen postafiók cégeket. Megnehezíthetjük az ilyen cégek életét, működését. de hát akármilyen szigorú és a rendelkezés, ezek a cégek mindig megtalálják a módját, hogy túléljék az uniós jogszabályok meghozását, de ettől függetlenül a lehető legszorosabbra kell vonni a jogi védőhálót ügyben is. A hármas 11-es cikkel kapcsolatban köszönöm javaslataidat. Szerintem egyébként a mostani szöveg már így is kielégítő. Ludvigson úr. Rozczarowane kompromisami. Ponieważ dyrektywa dotycząca egzekwowania pracowników... Egyetértek önnel, egyetértek önnel. Az irányelv, a kiküldetési irányelv nem érinti a minimális feltételeket, tehát ezzel mi nem is tudunk mit kezdeni. Az irányelv rendelkezéseinek alkalmazását tudjuk csak javítani, de az eredeti tartalmán igazából változtatni nem tudunk, de egyetértek önnel. Juta. A év 300 eurós minimálbérért dolgozik egy kiküldetésben lévő munkavállaló, egy, adott, egy olyan tagállamban dolgozik, ahol 300 euró a, a minimálbér, mi van akkor, hogyha hogy a fogadország vagy a székhely szerinti ország minimál eh, bérét eh, fizetnék, ez még Lengyelországban sem, sem működik. Hát itt mindenféle példákat eh, szeretnék látni, ez nagyon érdekelne engem. Elnök megszakítja, azt nagyon elnéző voltam, de most már tényleg kérem, hogy fejezze be. Köszönöm elnök asszony, mégiscsak a, mégiscsak a egyik legfontosabb dosszi az egész parlamenti ciklus alatt egy, egy percet még ad nekem? Hát, negyed, negyed órája beszél már megint Jazloviecka asszony, jó, egy percbe, hogyha össze tudja foglalni a még maradék mondani valóját, akkor ez jó lesz. Hm, zwróciłaś uwagę na to, że kraje członkowskie nie muszą mieć zgody Komisji Europejskiej. W artykule 9 jó, akkor egy percben röviden. Dióhéjban az Európai bizottságnak nem kell feltétlenül a beleegyezését adnia, nem arról beszéltünk, hogy tájékoztatni kell az Európai Bizottságot. A kettő nem ugyanez. Végezető Elizabeth szólt arról, hogy a tárgyalások eh, mennyire eh, építő szellemben zajlottak. Nos, ez a kollégáknak köszönhető, közös felelősségünk, hogy a munkálók szabad mozgásának gyakorlása mellett védjük a lehető legnagyobb mértékben a kiküldésben lévő munkavállalókat. Köszönjük, Danuta, ezt a valóban alapos eh, elemzést. Június 19-e a következő alkalom, amikor alkalmunk lesz erről beszélni. Azt hiszem ez az utolsó határidő arra, hogy ezeket a kompromisszumos módosítókat elkészítsék a kollégák. Cél az, hogy 20-án, tehát másnap, június 20-án szavazzunk erről. A 8-as napi rendi pontra térünk át. A Regi szakbizottság témáját véleményezzük, jelentős véleményezzük a szélesebb körülállami támogatási rendszerek és képező regionális politika hangzatos címet vizet, viseli ez. Három kompromisszumos javaslatot ajánlok a nagyövetsült kollégák figyelmébe. Az Európa 2020-as stratégiával a kapcsolatot hangsúlyozom Elizabeth Schröter módosítója utalt arról, hogy a a Smart Sustainable and Inclusive, tehát intelligens, fenntartható és befogadó kell, hogy legyen a növekedés. Igen, komoly, itt, itt a gazdasági növekedés forró kockán fontos, hogy ezt véleményezzük objectifs de la politique de cohésion. Euh, et puis... És ez a kohéziós stratégia kontextusában is fontos. Aztán azt is bevettük a szövegbe, amit Schlüter asszony és mások írtak arról, hogy az állami támogatást jobban el kell különíteni a kohéziós politikán keresztül adott támogatásokról, különösen az áthelyezés kontextusában. Hiszen ez ilyen módon a kohéziós politika ellen működik. Tulajdonképpen ezek voltak az általános megjegyzések, úgyhogy most megnyitom a vitát erről a véleményről, ki szeretne hozzászólni. Szerkesz úr, Pánfontanyé kolléga és Elizabeth. Szerkesztessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát olyan módosítókról van itt szó, amelyeket miattunk be, de kolléga egy másik ülésen van, úgyhogy én fogok szólni róla. A kilencedik módosító az, ami igazából legfontosabb, az Európai Parlamentet ugyanis kizárták a folyamatból, és a tizenkilencedik módosító is fontos, amely annak fontosságát húzza alá, hogy a kohéziós politikát és az állami támogatásokat koordináljuk. Ezeknek konzisztensnek kell lenniük, nem lehet, hogy ezek külön-külön fejlődjenek, a kritériumoknak legalábbis egymás mellett jól együtt kell működniük. A jelenlegi változások, amelyek most a kritériumokban végbe mennek a bizottság munkáján belül, nagyon nehéz helyzetet teremtenek a helyszíneken ugyanis egész ágazatokat érintenek a változások. Például a tengerészeti szektort nagyon súlyosan érinti mindez a és a versenyképességi politikában történt változások is nagyon nagy hatással vannak a munkavállalókra és a munkahelyekre. Gyakorlatilag egész más világban élünk, és ezért nagyon fontos, hogy elsősorban a jogbiztonságot biztosítsuk. A tízes módosító a jövőbeni beruházásokról szól, ez is fontos számunkra. Időnk egyébként az állami támogatásokat nagyon jól kihasználják, és időnként aktivációs célokra is használhatók. A 24-25-ös cikkben azt szerettük volna aláhúzni, hogy milyen magas szintű tevékenységet lehet hozzákapcsolni a szociális gazdasághoz. És a szociális gazdaságban működő egységekkel kapcsolatban rengeteg probléma van, nagyon nehéz kapitalizálni ezeknek a lehetőségeit, Ezek, ezeken is szeretnénk elgondolkodni. Köszönöm szépen, Fontányi asszony, majd Schröter kolléga kap Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Igazából nagyon sok időnk nem volt a módosítók előkészítésére, és még a fordítás sem készült el minden nyelven. Végül is úgy gondolom, hogy a rövid ellen, idő ellenére azért sikerült jó munkát tető alá hozni, és szerintem megelégedésre ad okot, ezt szerintem a regi szakbizottság is figyelembe veszi. Ami a módosítókat illeti, a néppárttal egy előkészítő ülést fogunk tartani a szavazólistáról, annak biztosítására, hogy a legtöbb módosító átmenjen. Itt két módosítót szeretnék külön kiemelni. kettőre szeretném különösen felhívni a figyelmüket, hogy jó lenne, ha a többi frakció is ezt megszavazná. A 17-es, Itt a támogatásokról van szó, hogy ez mennyire kulcsfontosság a munkavállalók számára ha megnézzük a szörnyű munkanélküliségi helyzetet egy sor tagállamban, akkor azt mondhatjuk, hogy a tagállamok segíthetnek a vállalkozóknak, és ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy motiválják a munkavállalást. Prioritást kell adni a munkahelyteremtő beruházásoknak, és egy további nagyon fontos módosító, ahol szeretnénk a regi támogatását megnyerni, a 21-es, Itt a KKV-król van szó, az KKV-k bevonásáról. A bizottság is elmondta, illetve holnap Almunia úr is itt lesz, egy másik szakbizottság előtt fog beszélni. Itt osztjuk a többség álláspontját, a regén belül, ugyanis ők szeretnék a nagyvállalatokat is bevonni, ugyanis bizonyos területeken igen fontos terület, szerepet játszhatnak, így például az innováció területén. És a nagyvállalatok a KKV-kkal közösen javíthatnák a helyzetet. Tehát nem szabad azt sugalni, hogy csak a kicsiken múlik minden, és hogy a nagyvállalatok nem játszanak szerepet a regionális fejlesztésekben. Zárásképpen még három kompromisszumos módosítót szeretnék megemlíteni. Ezekkel kapcsolatosan komoly kételjek nem merülnek fel, de szeretnénk tovább tanulmányozni ezeket, így például a C-t, ez ugyanis néhány problémát esetleg felvethet, különösen az állami támogatásnak állami beruházással történő helyettesítése kapcsán. Köszönöm szépen addig is. Euh, sur le compromis vous voulez garder aide d'État? Tehát akkor szeretné az állami támogatás kifejezést megtartani, és nem az közberuházást? Jó. Sőter asszony a szó. Hogy csatlakozzak az előttem szólóhoz, támogatom azt a javaslatot, hogy az állami támogatás szerepeljen itt, és ne a közberuházás, mivel a közberuházás nem egészen világos fogalom, az állami támogatás sokkal világosabb ennél. Aztán még egy nagyon fontos pontra térnék rá, amikor arról van szó, hogy az állami támogatásokról beszélünk, és hogy egy, tá- egy vállalkozás mi, meddig maradhat egy régión belül, a, akkor a trilógusi mandátummal kapcsolatban tíz évet határoztunk meg ebben a regiben. Nagyon sokáig harcoltunk azért, hogy ezt a tíz évet megtarthassuk. Nem egészen sikerült, differenciáltan kellett fogalmaznunk, de úgy gondolom, hogy az a régiókból való elvándorlással kapcsolatban, e, ami az Európai Unióból kifelé irányul, ezzel kapcsolatban e, a tíz évet meg tudtuk tartani, és annak érdekében, hogy még hosszabb ideig maradhasson egy vállalat egy ugyanabban a régióban, ezzel kapcsolatban még sokkal részletesebb leírások vannak. Én az évek meghatározása nélkül érveltem azzal, hogy miért kellene a bizottság három, illetve öt éves időszakánál hosszabb időszakot megtartani. Az biztos, hogy ezek, ez, ez, ez biztosítaná azt, hogy a régióban megmaradjanak a munkahelyek. Úgyhogy én most úgy, úgy érveltem, hogy jó, akkor ha a trialóguson belül nem felel meg mindenkinek a tíz év, akkor legalább az eredetinél hosszabb időszakért próbjunk, próbáljunk majd meg harcolni. 5 ről 10-re emeltük eredetileg a mandátumon belül ezt a ezt az időszakot. Most az van, hogy a KKV-k számára három év ez az határidő, a többiekre vonatkozólag pedig öt, de mi mindenképpen egy még ennél is hosszabb időszakot szeretnénk a, az állami támogatást kapó vállalatok számára biztosítani. Ugye Almúnia nyilatkozott erről, és különösen arra vonatkozólag, hogy azok a vállalatok, amelyek az Európai Unióból ki akarnak költözni, erre, ez, ebből a szempontból nagyon fontos, hogy, a, hogy nehogy visszatérjünk az öt éves időszakhoz, minden esetre próbáljuk meg megakadályozni azt, amit Almúnia ránk akar erőszakolni. Si j'ai bien compris, Elisabeth Schroeter, c'était un plaidoyer contre l'amendement 26. Tehát akkor most a 26-os módosító ellen érvelt. Szeretnék elnézést kérni a kollégáktól. Tudom, hogy nagyon rövid volt az idő, a regi is meglehetősen hosszadalmasan indította be ezt az egész folyamatot, és nekünk kell véleményeznünk ezt az anyagot. Mindenesetre a regé erre az idő intervallumra kapott felhatalmazást. Fontányi asszony. Én támogatom a 21-es módosítót, habár vannak kételjeim. Nyilván a nagyvállalatoknak vezető szerepük van, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a KKV-kat kellene prioritizálni, ugyanis nem kapnak túl sok támogatást. Ami pedig a közberuházásokra történő utalást illeti, én egy kicsikét, meglep, kicsikét meglepett, amikor Söter asszony azt mondta, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mik ezek a beruházások. Talán ne esünk túlzásokba. Itt arról van szó, hogy szeretnénk újra indítani a közberuházásokat. Az állami támogatás ehhez képest más. Általánosságban szükség van a közberuházások fellendítésére, és ezek egyik módja lehet ez. De itt egy más elképzelésről van hogyha arról beszélünk, hogy hogyan kezeljük a válságot, akkor általánosságban kell foglalkoznunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a közberuházásokat. Úgyhogy szerintem Kastex asszony megfogalmazását kellene a C módosítóban átvenni, de nyilván nyitott vagyok a vitára, úgyhogy lezárjuk ezt a pontot, később fogunk szavazni majd erről. Sajnos köze... Kosa úr jelentésére ma délelőtt nem kerül sor, úgyhogy ez átkerül majd a délutáni programra. Hirs asszony elnöklete mellett. A 10-es és a 11-es gyorsan. Illetve előbb még megadnám Lambert asszonynak a saját kezdeményezésű jelentésről a szót. A legkiszolgáltatottabb csoportok hozzáférése a különböző szolgáltatásokhoz Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetővé tette, hogy máshová tegyük a napi renden ezt a témát. Köszönöm szépen a kompromisszumos módosítókról szóló vitában való részvételét mindenkinek. Szavazólistán látjuk, hogy nagyon sok ö, ö, frakció részéről, nagyon sok ö, tag részéről érkezett ö, módosító és ez lehetővé tette azt is, hogy a másik szakbizottságban is szavazást szer, tarthattak. Csak néhány fontosabb vonást emelnék ki, amiről tudni kell. Az egyik a hatos cikkel kapcsolatos B kompromisszum. Ez arról szól, hogy az egészségügyel kapcsolatos rendelkezések szintjét legalább meg kell őrizni a megszorító intézkedések mellett is azokban a tagállamokban, ahol jelenleg nagyon szigorúak az ilyen intézkedések. A célkompromisszumos módosító aláhúzza annak szükségességét, hogy meg kell őrizni a hozzáférést az alapvető szociális és egészségügyi hozzáférés, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ugyanis bizonyos csoportok számára szűkül ennek a hozzáférésnek a lehetősége az anyagiak hiánya miatt. És itt nem, felem, nem, nem valósul meg az, hogy a megelőzést ugyanolyan fontosan kell kezelni, mint a kezelést. A D a gyerekekkel kapcsolatos gondolatainkat foglalja össze, a, a gyerekekbe való befektetés fontosságát, ez az előző változatban nem volt meg, valamint azt hangsúlyozza, hogy a korai beavatkozás mennyire fontos, és hogy milyen nagyobb hatás, mennyivel nagyobb hatással van, mint a későbbi beavatkozás. Itt ezzel kapcsolatos például az oltások kérdése is. Három kompromisszumot gyújtunk egy sor a gondozásról szóló módosítóból, az E, F és G módosítókról van szó. Három bekezdés foglalkozik ezekkel a témákkal. Az első módosító arról szól, hogy szükséges megfelelő, kiegészítő támogatást adni azoknak is, akik nem formális módon gondozzák például a családtagjaikat. A másik, az F, arról szól, hogy ez a nőkre, speciálisan a nőkre milyen befolyással van. A harmadik rész pedig a növekedési és foglalkoztatási potenciált húzza alá még egyszer hangsúlyosan. A J kompromisszum azzal a kérdéssel kapcsolatos, hogy mennyire szükséges a változások hatásának e-, elemzése ezen a téren. Ez a módosító felszólítja a tagállamokat arra, hogy ezeket az elemzéseket végezzék el, és a bizottságot arra, hogy az eredményeket gyűjtse össze, annak érdekében, hogy láthassuk, hogy a változtatásoknak milyen hatása van a tagállamokban, hogy ezek hogy szerepelnek a nemzeti reform tervekben, és az L, a 15-es cikkel kapcsolatos kompromisszumos módosító is erre ezzel foglalkozik, és azzal, hogy az EU szegénység elleni harca kapcsolatos terveit meg kell jelentetni a nemzeti tervekben is. Az M az antidiskriminációs irányelvvel kapcsolatos, és az O kompromisszum, négy frakció munkája ismét a gondozással foglalkozik, és azt, jalá, azt javasolja, hogy a gondozásról szóló külön Európai Uniós irányelv is szülessen. Tehát gyakorlatilag a kompromisszumos módosítók mindegyike több módosító indítványt foglal össze, és csak a legérdekesebbeket somoltam itt most föl. Köszönjük, Harkin asszony. Köszönöm. Jean egyébként beszélt az egyenlő hozzáférés legfontosabb eleméről, az egyetemes hozzáférésről, amikor beszélünk, az ingyenes ellátáshoz való egyetemes hozzáférés nem minden tagállamban biztosított, ezért olyan fontos, hogy minden csoportnak, társadalmi csoportnak eh, egyenlő hozzáférés legyen. Eh, az egyetlen tovább megjegyzésem a eh, J kompromisszummal kapcsolatos. Philip de Beckerrel már beszéltünk erről. a szakpolitika formáláshoz tudni kell, hogy milyen eredményt várunk el, és ezt hogyan lehet alakítani, és szociális jelzőszámokra is szükség van ehhez. Természetesen ezt a kompromisszumot támogatni fogom. Köszönöm. Jó, Alejandro Szerkesz. Köszönöm, Szerkesz úr. Sumamente breve para expresar que el Grupo Socialista... Köszönöm, elnök asszony, csak nagyon röviden annyit elmondanék, hogy a szocialista frakció a kompromisszumokkal egyetért, ezek aggodalmainkat felölelik, mint ezért a mellettük tudunk majd szavazni. Köszönöm. merci beaucoup. Köszönöm. Jean Lambertnek adom vissza a szót. No, De nem kéri. Köszönöm. Így tehát elmondom, hogy holnap fogunk szavazni erről a dossziéről, és azt... Nem, van még időnk. Morán Sárté asszonynak adom meg a tízes ponttal kapcsolatban a szót, hogy számoljon be a szociális alapról folytatott tanácsal folytatott tárgyalások állásáról. Oh, köszönöm elnök asszony! Nos, a közelmúltban beszámoltunk eh, a dolgok elesáról. A múlt héten a magas szintű triológusra került sor, ezzel párhuzamosan az általános rendeletről folytatott tárgyalások sem álltak le. Egy pontban Eh, ami számunkra a tárgyalás menetem alapján eh, olyan, amiből nem tudok engedni, ez pedig nem más, mint a minimális százaléka az európai szociális eh, alapoknak a kohéziós alapokon belül. A szakbizottságunkban ugyanis úgy szavaztunk, hogy ez a minimális százalék, a szociális, az ESSA aránya legalább 25 százalék kell, hogy legyen. Azt szeretnék, hogy azt mondanánk, hogy ez a minimum 20-25% között legyen. Mi nem vagyunk hajlandóak elfogadni egy ilyen sávot, hogy egy sávon belül legyen mozgástér, nem. Egy fix százalékot szeretnénk minden áron, ebből nem engedünk. Az Európai Bizottság legutolsó javaslata 21,4% volt, ami akárhogy is számoljuk, az nem 25. Ezért e, ez a kérdés e, jelenti a tárgyalások igazi kerékkötőjét ezen a ponton, ez blokkolja a továbbhaladást. A liberális frakció, elnök asszony, ha megengedi nekem ezt, konkrétan hozzájuk fordulok, mert ebben a trialógusban szembesültünk azzal a problémával, hogy egy ALDE frakcióhoz tartozó képviselő, aki a magas szintű trialóguson gyakran hozzászól a vitához, aki az ERFA és a ESA a összemosásáról beszél, a 25%-ba az is beleszámítson. Szerintünk ez nem, nem, el, számunkra ez nem elfogadható. Ez pont olyan rossz, mint a 21,4%-os javaslat. Elmagyarázom. Fontos, hogy ezt kimondjuk, elnök asszony. Hogyha az RFA-ból fizetünk mondjuk egy, egy, egy iskolát, vagy egy, vagy egy, vagy egy óvodát, hát az, az a közös alapon belüli arányt jelenti, de csak az elfára vonatkozóan ezzel a kollégával kapcsolatban, akinek gyakran vannak jó ötletei is, de minden esetben, amikor szembe megy a parlament 25%-os, tehát az SR elkönyvett 25%-os eh, álláspontjával, akkor eh, akkor bizony minket nagyon nehéz helyzetbe hoz. Kérem, hogy eh, fegyelmezze meg ezt a kollégát. Eh, bírja jó belátásra, hogy tárgyalási álláspontunkat, tárgyalási pozíciónkat ne gyengítse. amíg az ESA 25%-os arányáról nem állapodunk meg, addig az ERFA-ról nem kezdünk el tárgyalni. A koordinátori ülésen Pervans Perez elnök asszony azt javasolta, hogy készítsünk egy levelet, amelyet a szakbizottságunk elnöke Kósa úr, jó magam, szignálunk, amelyben kifejtjük az álláspontjunkat. Talán ez jelenthet megoldást. Köszönöm ezt az összefoglalót, a magas szintű triológus eh, tegnap került sor a legutóbbi körre, a Regi eh, szakbizottság részvételével, és strukturális alapokat tenkretenné teljesen ez a logika, amit itt képviselnek, hiszen az a logikája annak, ennek az egésznek, hogy a nehéz helyzetben lévő államokat támogassuk. Erről szól a kohézió. De hál' Istennek ezt az álláspontot még csak a regiben se fogja adják el. Nos, a kérdés feltevés ideje van itt. Újabb szimulációt kértünk az Európai Bizottságtól annak érdekében, hogy számszakilag is világítsák meg, hogy ez vagy az a változó milyen végeredményt hoz. Ezt a napirendi pontot lezárjuk, most pedig Lambert asszonynak adom meg a szót, aki a áprilisi Eurofond ülésről számol be majd nekünk. Sorry, yeah, delega- Igen, három tagú delegáció vett részt ezen a parlament részéről. Nagyon hasznos volt. Ez a látogatás Két-három pontot szeretnék különösen a figyelmükbe ajánlani. Az egyik az, hogy hogyan segíthetjük elő, hogy tagállami szinten is minél jobban megismerjék az alapítvány munkáját a saját parlamentjeinkben, illetve a regionális, helyi önkormányzati szinten, Úgyhogy egyfajta reklámot szeretnénk az alapítvány tevékenységéről. Nagyon tetszett az, amit a más ügynökségekkel való szinergikus hatásról elmondtak. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok pozitívum történt a Dublini alapítványon belül e tekintetben. Igen, élénk előadást hallottunk az interaktív eszközökről, a honlap módosításáról, és szeretném erre felhívni a figyelmüket, ugyanis ez a honlap óriási információt, emészhető információt tartalmaz a várható beszédekről, kiadványokról, a várható kampány időszakról, úgyhogy ezt az információt nagyon könnyen meg tudjuk találni, és érdekes lehet mindannyiunk számára. Számos lehetőséget kínál ez a honlap. Tematikus előadásokat is hallottunk, írásos jelentésben ezek szerepeltek, illetve a honlapon is megjelentek. Például a válság hatása a legrászorultabbakra, vagy a munkajogi kapcsolatok, átalakítási tendenciák témájában. Ezek igen magas színvonalú előadások voltak, és ezek is rendelkezésre állnak, hozzáférhetők a honlapon. Ennyit röviden amellett, hogy kiváló jelentést készített a titkárság, amit köszönök. Edith Bauer, but may I suggest that we... Uh... Bauer Edith, de akkor most már angolul beszéljünk, jó, hogy az a tolmácsokat el tudjuk engedni, miután megköszöntem nekik, hogy egy picit itt maradtak még velünk. Much, uh, really just a very short comment.